prego. Kérem, kérem, mindenkit foglalják el helyüket. Bene. Buongiorno. Jó napot kívánok, üdvözlöm az ITRE szakbizottság tagjai nevében mindazokat, akik megjelentek ezen a meghallgatáson, amelyik a Horizont 2020-asról fog szólni külön szeretem üdvözölni mindazokat a tudósokat, akik csatlakozták hozzánk a különböző európai országokból és az Egyesült Államokból, hogy hozzájáruljanak a témához a szakképzettségük alapján és a tudásuk alapján. Szeretném üdvözölni a tanács képviselőit, a tagállamok képviselőit, a bizottság biztosait, és mindazokat a szereplőket, akik részt vesznek a, két, a Horizont 2020-as program kidolgozásában. Guggenheim Queen biztosasszonyt, és a Dán elnökség Pedersen képviselő, ők később fognak csatlakozni hozzánk. Szeretném üdvözölni a különböző egyetemek képviselőit, a kutatással foglalkozó intézmények képviselőit és az ipar képviselőit, akik Európa minden egyes szegletéből idejöttek. Külön ki szeretném emelni a sajtot, és üdvözölni szeretném a sajtot. Nagyon jó, hogy nagyon sokan idejöttek Brüsszelbe, mert a Horizont 2020-as a harmadik legfontosabb program Európában a mezőgazdasági és a strukturális alapok után. 80 millió körüli a mm, költségvetés a 2014-2020-as időszakra. Ez lesz a legnagyobb kutatási program a világon. De leg a legfontosabb dolog az az, hogy a Horizont 2020-as, ez egy olyan program, amelyik a jövőbe tekint. A anyagi forrásokat, amiket erre investálnak, egy nagyon nagy forrást jelent. A, az összes ITRE bizottsági kolléga tudatában van annak, hogy a tudósaink a legfontosabb forrásunk, gazdasági forrásunk Európában. Tudjuk azt is, hogy nagyon erős a konkurencia nemzetközi szinten a tudósoknál. Három héttel ezelőtt részem volt, tudtam, részt tudtam venni az Európai Kutatási Tanács 5. Eh, eh, évfordulójára rendezett ünnepségen, és megérintett engem azt a tudást, amit eh, fel tudtak mutatni. A hetedik kutatási keretprogram, mint mások is rendkívül kielégítő volt, ugyanakkor ki lehet emelni gyenge pontokat, nem tudjuk elfogadni például a bürokráciát különböző kutatási területeken dolgozzunk, ipar, energia és olyan területeken, amelyeknek révén meg tudjuk oldani ezeket a társadalmi problémákat, amelyek a jövőben fognak felmerülni, és ez mindez nagyon fontos, hogy versenyképesek legyünk nemzetközi és globális szinten az innováció széles frontján kell jelen lennünk, és ezért kell a mai napon ezeket a témákat átvenni. A meghallgatás keretében a keretprogramról fogunk beszélni, a specifikus Horizont 2020-as programról, az Európai Innovációs Intézetnek a létrehozásáról és az Euratom programról kétség nem merülhet föl, hogy ez egy nagyon széles napirend, de biztos vagyok abban, hogy érdemes lesz végighallgatni. Szeretnék néhány dolgot mondani a parlamenti eljárásról: A Horizont 2020-as felőli döntés az együttes döntés keretében zajlik. A parlament és a tanács tárgyalni fog erről, és a végén meghoznak egy döntést. Zajlik ez az eszmecsere, meg megkaptam a jelentés Carvalho professzornőtől, hogy hogyan lesznek a finanszírozási eljárások. Odi úr írt egy jelentés, amelyik egy közbülső értékelést tartalmaz a hetedik keretprogramról, és Matthias asszony kidolgozott egy anyagot, amelyik az új program zöld papírját tartalmazza. Mi a bizottság jelentés alapján fogjuk a mai napot átvenni ezt a témát. Elindítunk egy belső eszmecserét, amelyek egészen őszig fog tartani. Később folytatjuk majd a tárgyalásokat a tanácssal, és 2013 közepén fogjuk befejezni, vagy 2014 elejéig. Egészen addig az ITRE bizottság foglalkozott kutatással, innovációval, és ők már kijelentették, hogy a költségvetési keret emelése az egy erős lökést adhat a kutatásnak. Barátok közt vagyunk itt, nem kell a parlamentet meggyőzni arról, hogy mennyire fontos a technológia, kutatás és innováció. Mi ezt tudjuk. Egyszerűen önöktől szeretnénk kérni a hozzájárulásokat, hogy kiemeljük, melyek azok a prioritások annak érdekében, hogy az innováció, kutatás és technológia fellendüljön. Eddig mindig is a technológia volt a csúcs az európai fejlődésben, és szeretnénk elérni ezeket a célokat. Ezek, az ut- ezek miatt az utolsó pontként néhány szervezési pontot szeretnék kiemelni. Egy nagy termet eh, foglaltunk le, de talán nem túl nagy. Van egy meghallgatási terem, amelyben nem férnénk el ebben a teremben, és ott ö, eh, ö, eh, internet közvetítésen keresztül el, ö, végig lehet tekinteni az eszmecserét. Örülök nagyon, hogy kiváló előadók lesznek itt a teremben, ugyanakkor szánunk egy kis időt a kérdésekre. Elnökként oda fogok figyelni arra, hogy mindenki betartsa az időt. Arra kérem az előadókat is, hogy 10 percben adják elő az előadásukat, és ugyanúgy a magam részéről biztosítom, hogy a parlamenti képviselők be fogják tartani a kérdésekre szánt időt. Lesz egy 25 perces időszak arra, hogy föltegyek a kérdéseiket a végén a kérdéseket össze fogjuk szedni, majd visszaadjuk a szót az előadóknak, hogy válaszoljanak a felmerült kérdésekre. Alig várom már, hogy meghalljam az előadásokat, és már előre köszönöm önöknek a, a hozzájárulásukat. És most az első, szesz, az első szakasznál, amelyik a társadalmi tudománynak, Teresa Riera Madurelnek, aki előadó volt ezen a szakterületen. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon fontos volt ez a bevezető, mely felvázolta, hogy mit is fogunk tenni ebben a, ezen a meghallgatáson a Horizont 2020-asan. Én most bevezetem ezt a panelt, ugyanis egy igen intenzív nap elé állunk. Előtt állunk. Az első panelben az egy egyik Prioritás fogjuk kiemelni, amelyiknek az a e, címe, hogy kiváló tudomány. Arról fogunk beszélni tehát, hogy miért kiváló a e, mi tudományunk és a mi tudósaink. És arról is, hogy hogyan tudjuk ezt megerősíteni, kiszélesíteni annak érdekében, hogy az Európai Unió jobb, e, versenyképesebb legyen világszínvonalon. A kiválóság egy nagyon fontos kérdés tudományos körökben és a kutatás területén. Ez egy olyan eh, fogalom, amelyik azt jelenti, hogy kiváló minőségű, de mások azt mondják, hogy ez nem elég pontos megfogalmazás. A kiválóság elérése a tudósaink egyik legfontosabb célkitűzése, ugyanúgy, mint a kutatóintézeteink részéről is. Nem csak presztízst jelent, hanem azt is, hogy nagyon sok forráshoz jutnak azok, akik kiváló eredményeket érnek el. Tehát nagyon sokszor azt kérik tőlünk, törvényhozóktól, hogy ö, tisztázzuk, hogy mit jelent ez a fogalom, és hogy milyen módon tudjuk ezt felmérni. Tehát szeretnénk először a hozzászólókhoz föltenni ezt a kérdést. Hogyan lehet felmérni a kiválóságot? Hogyan ezt a kiválóságot csak bizonyos tudományágakra lehet használni, vagy más területekre és ki lehet terjeszteni gazdasági területekre, például mint a képe, versenyképesség. Beszélhetünk magas minőségről a tudás területén, de ugyanúgy beszélhetünk az innováció területén, illetve az innováció szétterjesztésére. Amennyiben ez így van, akkor hogyan mérhető mindez? Egy második kérdés, eh, kérdés, amit szeretnénk megbeszélni önökkel, hogy hogyan lehet kibővíteni, kiszélesíteni a kiválóságot. Ez egy olyan kérdés, hogy amelyik mindig jelen van az eszmecseréken, mert be kell vallani, hogy a keretprogram sikereinél nagyon nagy különbségeket látunk a különböző tagállamok között. És hogyha ez a helyzet fennmarad, akkor akkor nagyon nagy eltérések lesznek, és talán felborulna egy egyensúly. Őszintén hisszük, hiszünk abban, hogy ki kell szélesíteni a kiválóságot ki kell szélesíteni a részvételt, ugyanakkor nem szabad lejjebb adni a kiválóság színvonalából. Meg kell találni a módját, hogy ezt elérjük. Ebben a kontextusban szeretnénk beszélni az ERC-ről, és természetesen a hogy hogyan lehet ezt irányítani. Egy másik kérdés, amit szeretnénk, a másik kérdés, amiről szeretnénk beszélni, az a humán erőforrás, és nem csak a Marie Curie akciókról van szó, mert ezekkel mindannyian egyetértünk, mert hogy sikeresek voltak, hanem arról van szó, hogy hogyan tudunk fiatalokat bevonni a tudományos pályánál, a nőket, hogyan tudjuk megtartani a legjobb tudósokat, hogyan tudjuk, eh, hogyan tudunk javítani a munkakörülményeiken, hogy jobban tudjanak dolgozni, eredményesebbek legyen, és hogyan tudunk közelebb kerülni a végső célhoz, hogy legyen egy közös, egységes belső piac a kutatók számára Európában. A bizottság úgy dönt, hogyha el akarjuk kérni a 3%, a GDP 3%-et 2020-ra, akkor szükségünk van több kutatóra. Beszélnünk kell arról, hogy mennyire fontos az inf- kutatás infrastruktúra és hogyan tudjuk ezeket megteremteni. Nos, ez segítene nekünk megérteni ezt az első pillért, egy nagy hozzáadott értéket jelentene Európában, és egy nagy lendületet adna nekünk, hogy megújítjuk az innovációs és kutatási területet. Egy olyan pillér, amelyik a jelenlegi gazdasági konjunktúrában erős alapokat adjon, mert Európának szüksége van arra, hogy fenntarthatóan és folyamatosan növekedjen, hogy megfelelő minőségű foglalkoztatást nyújtson, és hogy versenyképes legyen a globalizált világban. Biztos vagyok abban, hogy a most sorra kerülő előadások során kiváló ötleteket fogunk kapni, hogy, ezt, hogy ezzel a feladattal megbirkozzunk. Ezért elnök asszony, én azt javaslom, hogy adjuk meg a szót az előadóknak. Köszönöm szépen, Madurel kolléganő. Köszönöm szépen, és most elkezdjük az előadásokat. A vendégeket kérem, a José Mariano Gágo professzor úr, aki a felsőoktatás és technológia kutatási miniszter. Parancsoljon, Portugália. Signora President, bon dia. Eh, I will then... Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul fogok beszélni, de először néhány szót portugálul fogok mondani. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide a meghallgatásra, és a kutatási keresprogram program jelentéstevője lehetővé tette számomra, hogy egy nagy átfogó eszmecserében én is részt vegyek. Szeretnék elismeréssel adozni azoknak, akik összeállították ezt a programot, és tulajdonképpen a kutatási, fejlesztési keretprogramok kialakításának a kezdete óta nagyon sokan dolgoztak ezen. Szerintem az egyik legjobb bizottsági kezdeményezés volt ez az Európai Bizottság történetében. Szeretném, szeretnék elismeréssel adozni az Európai Bizottság munkatársainak, vezetői, alakjainak, akik ezeket a javaslatokat összeállították. Most, ha megengedik, akkor angolra váltok, a szlájjaim is angolul vannak, és azt hiszem, hogy az optikai megfontolás is nagyon fontos, Eh, hogyha angolul van az, amit látnak a kivetítőn, eh, és közben angolul is eh, hallják, amit mondok, az optikailag a legjobb hatást kelti. Megkapták írásban is az előadásom szlájdjait. Az első megállapításom a következő. Nagyon jó ez az indulási pont, szükség van egy átfogó felülvizsgálatra. A szabályokat is felül kell vizsgálni, és radikális előrelépésre van szükség. A javasolt keretek első értelmezéséről fogok először beszélni, és utána rávilágítanék néhány lehetőségre, amelyek az új tudományos technológiai politika generálói, serkentői lehetnek majd a következő években. nagyon nagy erőfeszítést igényel önöktől, hogy eh, az apró betűs szlájdot eh, lássák, de hát ugye megkapják eh, írásban és papíron. Nem akarok sok időt elvesztegetni, vázoljuk föl a az egész alapkontextust. 2020-ig tekintünk előre, hatalmas változások lesznek a következő években, csak egy, egy példát mondjak. Az elmúlt évtizedben a egyetemi hallgatók száma 50 millióval nőtt, tehát korábban 10 évvel ezelőtt 100 millióan tanultak a felsőoktatásban, és ez a szám 50 millióval nőtt egy évtized alatt. A kutatás nagyjából ugyanazon az úton haladt tovább és a kutatásba eszközött beruházások is azonos szinten maradtak. Tehát 2002 és 2007 közötti időszakot nézzük, erre már vannak jó globális adatok, 25%-kal nőtt a kutatók száma 5,7 millióról 7 millióra. Hogyha megnézzük a publikációk számát, hogy mennyire nőtt a nemzetközi publikációk száma 1,1-ről 1,5 millióra nőtt. Nem azt akarom mondani, hogy veszélyek vannak, gyorsan változik a tudás, az ismeretek világa, pedig javul a helyzet, jobb lesz a helyzet. Egyre többen dolgoznak a kutatásban, állam és magánszféra egyre többet beruház a kutatásba, és arra számíthatunk a következő évtizedben, hogy az új tudás, új alkalmazások köre jelentősen fog bővülni. Erre a forgatókönyvre kell válaszokat adnunk itt Európában, meg kell néznünk, hogy mit tehetünk Európában. A kiinduló pontom az tehát, hogy a kutatás az európai gazdaságok számára egy nagy hajtóerő. Figyelembe kell venni az egész környezetet, reagálnunk kell arra, hogy gyorsan változik a tudás előállítása a és a e, társadalmi változásokat a versenyképességi társadalmi szempontokkal kell egyeztetni. Egyre több tehetségre van szükség, e, belső, külső tehetség, kutatást kell végezni, és emellett a gazdasági válság miatt egész e-, eurózónában meg kell küzdeni a költségvetés nehéz helyzetével, kevés a forrás szűkösséggel. Ez mindezeket a javaslat a Horizont 2020 kiemeli, de néhány területen a keretprogramok alapvető szerepüket elveszítették. Nem teljesen világos, hogy figyelembe veszik az összes tagállam összes kutatási kapacitását. A gazdaság, a javaslat nem teszi világossá, azt, hogy a tudományos fejlődésnek ki a közönsége, kik a szereplők, és kik a címzetjei a tudományos fejlődésnek és kutatásnak. Ezt az egész kontextust a közönséget kell erősíteni, világossággal tenni, hogy igenis prioritást kell adni a kutatásnak, ezt el kell fogadtatni az emberekkel. Az európai szociális modell fent fenntarthatóságát erősíteni kell. Ez egy lehetőség, ebben lehetőséget kell látni. Bár hogyha nyitunk ebbe az irányba a keretprogramban, a társadalmi változásokra is nagynak is nagy figyelmet kell szentelni. Na, próbáljunk még egy kicsit pragmatikusak lenni hogyha gyakorlati megközelítést alkalmazunk, és így próbáljuk jobbítani a Horizont 2020-at, hiszen most ezzel foglalkozunk, néhány példát szeretnék kiemelni. Most nem szisztematikus a megközelítésem, hanem csak e, példákat e, fogok e, ismertetni, kiemelni néhány példát. És ezt követően majd ezek közül néhányat részletesebben is ismertetnék. Először is a társadalomtudományok, bölcsészettudományok, ezek visszaszorulóban vannak a keretprogramban, és azt hiszem általános konszenzus van Európában a politikusok körében, hogy ezt meg kell változtatni. Tudom, hogy a társadalomtudományokkal, a bölcsészettudományokkal kapcsolatban sok, sok a beszéd, de a, hogyha az IKT Téval kapcsolatban hasonló érveket hallanánk, az hogyan néz ki? Azt hiszem, hogy a e, társadalomtudományokat, a bölcsészettudományokat e, úgy kell tekintenünk, hogy ezek e, különösen a következő évtizedben rendkívül fontosak lesznek, hiszen változnak az értékek, változik a társadalom szerkezete Európában, és ezt meg kell értenünk ezen tudományok segítségével. És a következő pont a tudomány és a társadalom. Ez is minimálisan fordul elő a Horizont 2020-ban. Itt a tudományos technológia fejlesztésének a szociális politikai közegét kell erősítenünk, új tehetségeket kell vonzanunk, népszerűsíteni kell a, a tudományt, a, az egyszerű emberek is jobban kell, hogy értsenek, vagy megértsék a tudományos eredményeket van egy régi kérdés, amit még nem sikerült, nem sikerült megoldanunk, hogyan lehetne kiváló kutatást biztosítani minden tagállammal. Az Európai Kutatási Tanács nagyon jó volt, nagyon fontos, jó előrelépés történt a keretprogramokban, kezdettől fogva. Most már ugye a hetedik keretprogramnál tartunk hogyan tudnánk minden tagállamban erősíteni a kiválóságot a kutatásban, a nagyon kis tagállamokban is, vagy a fejlődő régiókban. Azt hiszem, olyan koncepciók, mint eh, az, hogy az Európai Kutatási Tanács díjakat ad minden tagállamban, ezt, ezt kéne például eh, erősíteni, eh, költségvetési támogatás mellett ilyen díjaknak is nagyon nagy hatása lenne. Sok más javaslatot is persze lehetne tenni. Másodszorban együttműködésre alapuló kutatás a határokon átnyúlóan. Itt egyéni ösztöndíjak rendszerében is gondolkozhatunk. Mindez idáig a keretprogramom nem volt olyan eszköz, ami a kollaboratív, az együttműködéses kutatást támogatta volna a határtudományok területén. Ez egyszerűen nincs benne a programokban. Az együttműködésen alapuló kutatás fejlődött egy fontos területen, a FET programban például nagyon nagy fejlődés zajlott az IKT-től, ez, ez átterjedt több területre is. Tehát vagy útjára indítunk egy új koncepciót, a kialakuló új határtudományok területén, vagy pedig az kutat, Európai Kutatási Tanácsnak kell valami új feladatot adnunk, amiben jobban érvényesül az együttműködés. Elnézést, hogy én gyorsan beszélek, de hát elég kevés az idő. A következő megállapításom. A kollaboratív kutatás kiemelt alapja kell, hogy legyen a felsőfokú oktatásnak, vagy azon túli e, posztgraduális oktatásnak is, e, az iparban és a, az egyetemi e, világban közös doktori programokra van szükség az egyetemeken. Ez, ez leállt sok tekintetben, de borzasztó változások zajlottak, modernizálódtak az egyetemek az egész világon Európán kívül is és belül is erre lenne szükség. A keretprogram nagy része azonban tulajdonképpen a legjobb diákok továbbképzésére épít csak, és elég kellene tudnunk ide csábítani a legjobb diákokat, akár a, az ipar a vállalatok világából is. Hát a kollaboratív kutatás finanszírozása során úgy tűnik, hogy az egyik legfontosabb elem az ilyen közös doktori programok erősítése ezen a területen még számos feltáró munkára van szükség. Még néhány megjegyzésem lenne, az egy, ezek többnyire elméleti megállapítások. A vita elejétől fogva, nem tudom, hogy Libu Sky itt van a teremben. Ne? Ah. Nem tudom, hogy ennek a jó régió koncepciónak a elsatnyulását látva valamit tenni kellene, ezt fel kellene, felül kellene vizsgálnunk, mert tulajdonképpen az egész európai kutatási térség, az ERA, ez egy jó koncepció, ez most már nem tölti be a szerepét. Az európai kutatási térség koncepcióját tehát úgy alakították ki, hogy most már abszurd dolgokról kesz, beszéltek az emberek, hogy el kell érni az európai kutatási térséget, tehát ezt nem lehet elérni, ugye az angolul az achieve szót hallani sokszor, ez tulajdonképpen az összes szervezet, minden partner, minden szereplő együttesét jelenti ez a kutatási térség. A kérdés tehát az, hogy ennek a területnek, a research area-nak a statikai megközelítését hogyan lehetne megváltoztatni. Minden tagállamok nyelvén ugye eh, A-val eh, kezdődik a European Research Area, az A, eh, ezért egy A-val kezdődő szót kellett választanom. Ez az ambíció lenne, ami minden nyelven, minden EU nyelven ambíció és A-val kezdődik. Kicsit tovább megyek. Tudom, hogy eh, az etika a, nagyon szorosan kapcsolódik a tudományhoz, eh, az ördög eh, tömjén füssére is gondolhatunk. Hogyha megnézzük az etikai kérdések kapcsán a 16. cikket, ez itt piros, amit pirossal látnak az ábrán, az a legfontosabb rész. Az ősejt kutatásról beszélünk itt, hogy szükség van-e őseit kutatásra az emberi egészség javítása érdekében, és hogyha igen, akkor szükség van-e kutatásra, őseit kutatásra Európán belül, vagy azon kívül, e, vagy csak az Egyesült Királyságban legyen őseit kutatás. Ezeket a döntéseket önöknek, politikusoknak kell meghozni. A más két lehetőség van tulajdonképpen, amivel nem foglalkoztunk igazán. Az egyik az űrkutatás. Elnök azt mondja, hogy még egy percet kaphatok. Egy percet csak. Tudom, hogy az egyik eh, képviselő eh, Szaudarábiában ragadt, úgyhogy eh, ő helyette három percét talán megkaphatom. Tehát az űr, az űrkutatás kulcsfontosságú az egész világgazdaság helyre zökkenése szempontjából. A Horizont 2020 azonban nem foglalkozik azzal, hogy az Európai űrügynökséggel hogyan lehetne jobban együttműködni. Következő másik nagy terület az egészségügy területe. Az Euró, az orvosok közössége javaslatot tett arra, hogy hozzunk létre egy európai egészségügyi tanácsot, és én ezt támogatom. Nem lehet itt csak projektről projektre haladni, hosszú távú programokra van szükség, és a kutatás eredmények gyakorlatban történő alkalmazása kulcsfontosságú, nem csak az emberek egészsége érdekében, hanem az egész európai gazdaság érdekében. Hatalmas politikai lehetőségek vannak ezen a területen. És az utolsó fontos megjegyzésem a béke, a békével fogom zárni az előadásomat, elnök asszony. Ez az egyet egyetlen olyan terület, ahol izraeli, polit, palesztin, jordáni, egyiptomi tudósok is együttműködnek, együtt dolgoznak, és nagyon sok európai ország is segítséget nyújt, de az Európai Unió nem, és ezért remélem, hogy a Horizont 2020 majd szintén részt fog venni ezekben az erőfeszítésekben. Köszönöm, hogy kedvesen mi kaptam néhány percet, elnök asszony. Köszönöm szépen Gága professzornak a hozzászólását. Szeretném tisztázni, hogy a nap végén amikor valaki túllépi az idejét, akkor azt valahol kevesebb marad a többieknek, ráadásul igen, van egy hiányzó előadó, de azt helyettesíti valaki, tehát a program az maradhat. Mi szeretnénk ragaszkodni ezért az időkhöz, hogy nem azért, mert gonoszak vagyunk, hanem azért, hogy mindenki megkapja az idejét. Köszönet még egyszer Gága professzor úrnak, és most Kurdekelá Herr úrnak adom meg a szót, aki a Leru titkára. Parancsoljon! Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Először is szerencsét megköszönni az Európai Parlamentnek és a bizottságnak, hogy meghívták a vezető európai kutatóegyetemeket, hogy a Horizon 2020-as javaslatokról beszéljünk. Azt hiszem az ITRE szakbizottság tagjai tudjuk, hogy mi a Leru. Ez egy 21 európai kutató egy, egy egynetemnek, 9 országból lévő kutató egyetemeknek az, a ligája, és a kutatásnak, kulturális kutatásnak csal foglalkoznak Európában. Megpróbálom betartani a rendelkezésemre álló időt. 10 pontot szeretnék emlékezni, utalni, és egy percet tölteni mindegyikkel. Tudom, hogy amikor nem vetítünk, akkor csak hallgatni kell, akkor jobban odafigyelnek, tehát nem fogok vetíteni. Tehát a 15 perc alatt meg szeretném vizsgálni a javaslatokat, ahogy a bizottság ezeket elénk tárta. Ezen kívül összekapcsoltam a munkadokumentummal, amelyet a parlament két tagja állított össze az utóbbi hetek során. Ez pedig a Horizon 2020-as jelentés Madural úrtól, és a részvételi és terjesztési dokumentum élő kollégától, és megpróbálom ezeket bevonni az előadásomba. Két része lesz az előadásomnak. Először szeretnék szeretném jelezni a parlament kiképviselőinknek azt az öt pontot, amelyekkel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogy ne változtassák meg a bizottsági javaslatát. A második részében az előadásomnak megint csak öt pontot fogok említeni, amelyekkel kapcsolatban kérném, hogy vizsgálják meg szorosabb figyelemmel azért, hogy jobban megfogalmazzák a bizottság javaslatait. Nos, akkor először nézzük azt az öt pontot, amelyeket nem szeretném, hogy megváltoztassanak. Először is nagyon örülünk annak, hogy a kutatási kiválóság eh, a legelső kritérium a Horizon 2020-as programban. Szeretnénk elkerülni, hogy ettől az elvtől eltérjenek. Be, eh, most akkor Madural eh, úr bevezető szavait intézném, amikor utalt arra, hogy nyilvánvalóan nem mindegyik európai egyetem olyan sikeres, mint néhány nyugat-európai egyetem. A hetedik eh, Keteret programban a LERU az együttműködést eh, javasol az áthidaló tevékenységekkel kapcsolatban. Ez benne van a bizottság dokumentumában, és a strukturális regionális politika keretében is. Azt hiszem, hogy ezeknek az országoknak segíteni kell azért, hogy a kutatói kapacitásokat növeljék. De ennek a finanszírozását a strukturális alapokon vagy más forrásokon keresztül kell megvalósítani, nem a Horizon 2020-ason. A másik megjegyzésem, amelyet szeretném szeretnénk, hogy megtartsanak, az pedig a közvetlen költség 100%-os visszatérítése, és a közvetett költségeknek a 75%-os visszatérése. Tudjuk, hogy az egyetemek számára szükség van több pénzre, de azért szeretnénk ezt a 100 és 20, nem 70, hanem 20 százalékos megközelítést meg tartani, mert ez egyszerűvé tartani a kutatási projekteket, és a nemzeti finanszírozási szabályoknak is megfelelne, és az egyetemeknek lehetővé tenni, hogy olyan embereket kiszerződtessenek, akik csak a Horizont 2020-szal foglalkoznak. Ugyanakkor jelezni szeretném, hogy ez a 120 szabály, ez a minimum. Minden, ami az alá menne, az a, a az Európai Kutató Egyetemeknek eh, a Horizon 20, 2020-ban eh, való részvetét gyöngíti. Ugyanis a kutatásnak a fenntartása az egy legfontosabb kérdés. Tehát nem tudunk olyanban létve, részt venni, amely az egyetemek számára a fenntartható helyzetet veszélyezteti. A, az közvetett eh, költségeknek a növelését persze támogatnánk, de a 20% az a minimum, amire szükség van. Azon kívül az áfa az legyen jövőben a támogatható költségek között. Több e- európai értetem számára problémát jelentett, hogy az áfát nem lehet visszatérítetni. Tehát ez a javaslatban szintén egy nagyon jó ötlet. Végül pedig szükség van arra, hogy ne keverjük össze azokat a projekteket, amelyeket csak 70%-kal támogatnak, tehát ez a piachoz közeli projektek esete, és itt a parlamentet fel kell hívni arra, hogy határozzák meg világosabban azt, hogy mi, miatt jelent az innováció, és mely projektek az innováció területén téríthetők vissza 70%-kal. Aztán a kutatási infrastruktúra a következő pont. Nagyon örülünk annak, hogy ezek megvannak az európai versenyképesség fenntartásához. Ugyanakkor egy kicsit óvatosan kell nyilatkoznunk, ugyanis az európai kutatási infrastruktúrónak nem szabad a domináns költségvetési költségnek lenni az európai kutatási politikában. Tehát szükség van a kormány ellenőrzésekre, felülvizsgálatokra, és már a kezdetektől fogva terjeszteni azt a gondolatot, hogy a kutatóprogramok infrastruktúra között csak néhány lehet ideiglenes. Negyedik megjegyzésem a pozitív listán, ez az Európai Kutató Tanács költségvetésével kapcsolatos tervek. A LERO 21 egyetemével több mint 20%-át képviseli az ERC támogatottaknak. Tehát ez az egész európai kutatási politikában egy nagyon fontos eszköz. Ugyanakkor meglep bennünket az a lelkesedés, amelyet az ERC költségvetésével kapcsolatában látunk. Szerintünk még magasabb költségvetésre lesz szükség, ugyanis a jelenlegi számok azt mutatják, hogy csökkenni fog a költségvetés is, amikor az keretprogram, hetedik keretprogram megszűnik, és a Horizon 2020 kezdődik. Itt 1,8 milliárd euróról helyett 1,6 milliárdról van szó. Ezen kívül, hogyha figyelembe vesszük a siker arányt, amely 13 százalék, de hogyha a költségvetést növelik, akkor nyilvánvalóan itt magasabb számot látnánk. Ötödik pont. Azok az intézkedések, amelyek az egyszerűsítést célozzák. Nagyon örülünk a részvételi szabályok tervezetének, és pedig, hogy egyszerűsítik a szabályokat minden részvevő számára, és, és nem például az EU által támogatott projektekben a különböző adminisztrációt egyszerűsítjük, aztán a kedvezményezettek elfogadása, a könyvelési számviteli szabályok, stb. stb. mind az egyszerűsítés szolgálják. Madurell jelentéstevő úr és az Leru is hangsúlyozta, hogy jó egy, egyensúlyt kell az egyszerűsítés, a rugalmasság, a megbízhatóság és az elszámolthatatóság között. Ezek, ezek mind fontos kérdések. Nos, akkor most nézzük a másik listát, amin szintén öt pont van, ahol azt szeretnénk kérni, hogy újra tekintsék át, vagy jobban ö, alakítsák a jelenlegi szöveget. Először is a Marie Curie fellépéseknek a költségvetése, tehát ez a karrier, karrierfejlesztés, életpályafejlesztés. Ennek a költségvetése nagy csalódást jelentett számunkra, ugyanis, hogyha megnézzük a számokat, akkor látjuk, hogy a költségvetés egy milliárd euróról 0,7-re csökkent 2013 és 2014 között, és csak 2019-ben érjük el a 2013-as szintet megint. Ez nagyon meglepett bennünket, ugyanis a Marie Curie program az egyik leghatékonyabb program volt eddig és ez erősítette meg a tudományos kutatóknak a minőségét. Tehát ezt újra át kell tekinteni szerintem. A szövegben világosan össze kellene kapcsolni a végrehajtási memorandumot az európai kutatási terület keretében. A bizottság múltkori javaslatai, a karta, a logó és a csöbbit illetően nagyon jó, de például azok az elvek, amelyeket a doktorképzés, tehát a PhD képzés és más képzésekkel kapcsolatosak, nagyon jó kezdeményezések, és ezért fontos, hogy összekapcsoljuk ezeket a Marie Curie-vel, ahol szintén nagyon fontos az életpálya fejlesztés. Másik a pont, az alulról jövő kutatási kezdeményezések fontossága. Tudjuk, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket később akarnak tárgyalni, de nagyon fontos számunkra, hogy ne csak fölülről irányítsanak mindent, hanem vegyék figyelembe az alulról jövő kezdeményezéseket, mert ezek nagyon fontosak, tehát szeretnénk, hogyha a program különböző részeiben ezeket biztosítanák. Örülünk annak, és az előttem szóló is említette a FED programot, Eh, de szeretnénk, hogyha ezeket inkább tematikailag irányított programokként vennék figyelembe, és nem csak az egyes prioritásokban. Ennek a költségvetését épp ezért mindegyik programba bele kellene venni, és nem csak az első prioritás eh, területében. Hát valószínűleg ugyanolyan szerény marad ez a költségvetés, mint volt. A harmadik pont – és itt is csatlakozom az előző, előttem szólóhoz, hogy szeretnénk egy kifejezettebb biztosítékot látni a kutatás, a, a társadalomtudományok és a bölcsésztudományok területén. A Horizont 2020-ban is fontosok ezek a területek, tehát ezeket kifejezettebben is ki lehetne emelni a szövegben. Ugyanakkor a tag eh, egyetemeinket is mozgósítani fogjuk arra, hogy ne állandóan panaszkodjanak a bolcsész tudományok és a társadalomtudományok eh, helyzetéről. Ugyanis ezeknek a tudományoknak is meg kell, nyitni kell más tudományok felé, például az orvostudomány felé, és multidisziplinális módon kell együttműködniük. Tehát reméljük, hogy a bizottság a parlamenttel és a tanácssal együtt hangsúlyozni fogja ezt. A negyedik megjegyzésem, amelyet szintén az önök figyelmébe ajánlok, ez pedig a a költség visszatérést és a teljes gazdasági árazás vételével. Ezzel a kérdéssel már foglalkozott egy intézmény, és csalódtunk, hogy kivették a programból ezt a teljes eh, árazást, költségszámítást, eh, mert úgy látták, hogy ez nem vezetne egyszerűsítéshez. De szerintem azért óvatosan kell eljárni ezzel kapcsolatban, tehát nem lehet teljesen kivenni, mert az egyetemek számára ez egy nagyon fontos eszköz a belső irányítás területén hiszen tudnunk kell, hogy amit az egyetemek csinálnak, az mibe kerül. Tehát ez ne csak egy visszatérítési elv legyen, hanem a belső egyetemi vezetés elve is legyen. A végső pont pedig ez az, azon cikkeknek a sora, amelyek az, a szellemi tulajdonjogokkal foglalkoznak Ezekkel a cikkekkel kapcsolatban egy kicsit aggódunk amiatt, hogy az egyetemek és az ipar között eh, egyensúlyvesztés eh, történik. Az igazságos, észszerű feltételek, a, a, tehát a, az eredményeknek a kereskedelemben való érvényesítése, akkor a hát térhez való hozzáférés, a kihasználás területén mindenütt egyensúly hiányt látok az egyetemek és az ipar helyzetek között. Szerintem ezt jobban át kellene vizsgálni, ezeket a cikkeket, tehát hogy lássuk, hogy hogyan lehet garantálni, hogy az egyetemek és az iparak az együttműködés során egyenlő jogú partnerek. Nos, elnök asszony, ez volt az én tíz pontom, öt pozitív és öt, amelyre kérem a nagyobb figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen Deketelere professzor úrnak, és most eh, Laura Tamayo professzor helyett, aki a Spanyol Kutatási Nemzeti Kutatási Intézet nevében jött volna el, helyette van Jorge Velasco professzor, aki ugyanannak a kutatási tanácsnak a ö, képviselője. Tehát Velasco professzor úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! Eh, buenos días, Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék bocsánatot kérni az elnökünk nevében, Lora Tamája úr nevében, aki nem lehetett itt időjárási eh, okok miatt ahogy az én José Mariano Gágo régi barátom nagyon kiválóan mondta, Szaudarábiában tartózkodott, és ott egy homokvihar miatt nem tudott felszállni a gépet, nem tudott idejönni Brüsszelben. De én eh, megkért engem, hogy helyettesítsem, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek olyan kiváló kollégákkal, Joséval, együtt vettünk részt a CERN-ben, ugyanabban a, a kísérletben, és most itt vagyunk egymás mellett, és eh, megpróbáljuk megvédeni az innovációt és eh, technológiát Európában, és együtt harcolunk, és együtt próbáljuk felvázolni az elképzelésenket az európai parlamenti képviselők előtt. Remélem nem fogom másnak az idejéből rabolni és ezért bele is vágok a témában. Először is köszönetet szeretnék mondani az ITRE szakbizottságnak azt a lehetőséget, amit nyújt nekem, hogy megosszam önökkel azokat az elképzeléseimet, amelyeket kidolgoztam a Horizont 2020-szal annak érdekében, hogy kiváló tudományt tudjunk kidolgozni mint a Tudományos Kutatási Tanácsnak az alelnöke Spanyolországban, eh, én el fogom olvasni a Lora Tamája úr által leírt beszédet, és eh, én ezt szó szerint fogom felolvasni tehát. Nos, ez, én képviselem azt az intézetet, amelyik a, leging, a legnagyobb kutatással foglalkozó intézet, egészen az alapkutatásból az iparákhoz való történő átvezetéssel foglalkozik. 30 ezer ember dolgozik ebben az intézetben, több mint 100 intézetnek a tagjait foglalja magában, amelyek Spanyolország szerte találhatók. A kutatással foglalkozó embereknek a 30%-át foglalkoztatja, emiatt a spanyol kutatási eredményeknek a 20%-át a magaivamonnak mondhatja, és a, a, kutatá, a szabadalmaknak a 15%-át együtt működik, hálózatot létrehozott spanyol és külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel. Nyolc technikai és tudomány területekre fejti ki hatását, és az összes projektet a lehető legnagyobb átláthatóságával, láthatósággal próbál kidolgozni. Már sok-sok éve alkalmaz keretprogramokat, ugyanúgy alkalmazkodik az európai keretprogramokhoz. 30%-os sikereket értünk el a benyújtott javaslatokhoz képes. Körülbelül ez azt jelenti, hogy 400 finanszírozott projekt volt. Ezek a adatok azt mutatják, azt eh, jelentik, hogy nagyon optimisták vagyunk, mert az előző keretprogram tehát sikeres volt, ezáltal úgy látjuk, eh, hogy azok között, az intézmények között vagyunk Európában, amelyek a legnagyobb eredményeket érték el. Az európai kutatási területen beépül a mi munkánk, ugyanis figyeljünk nagyon nagy figyelemmel az európai kutatásokat, az Európai Unió kutatási programjait, keretprogramjait, és azokra figyelünk, és azokat szemmel követjük folyamatosan. Nagy az együttműködés nemzeti, illetve e, európai intézményekkel. Ezáltal a mi hozzájárulásunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy elérjük az Európa 2020-as stratégiának a célkitűzéseit, mert amint ahogy önök tudják, ennek a része a Horizont 2020-as program, amelyekről most tárgyalunk. 2011. Eh, szeptember 30-án a bizottság nyilvánosságra hozta a következő időszakra való javaslatát, a Horizont 2020 as Ez egy alapvető alapot ad arra, hogy ami a tudományos kutatást kidolgoz, az átjusson a lakosság, illetve a mindennapos életünkre. Ez egy drasztikus változást jelent a korábbi keret eh, programokhoz képest. Mi úgy gondolunk, hogy oda kell figyelni erre nagyon fontos kezdeményezésre, mert nem szabad, hogy lemondjunk a kiválóságról, a minőségről. Tehát ragaszkodni kell továbbra is a minőséghez, Ugyanakkor meg kell engedni, hogy a programhoz járuljanak több kutató, több vállalkozás, nagyon fontos tehát, hogy át gondoljuk, hogy melyek a prioritások, és milyen módon tudjuk megfogalmazni a prioritást. Annak ellenére, hogy ez nem a panelnek a témája, de szeretnék egy apró megjegyzést tenni finanszírozási kérdésekben a Horizont 2020 keretében. Teljesen egyetértünk azzal, hogy az a rendszer, amelyek irányítják a, vissza, a pénzvisszatérítéseket a kutatásoknál, ezt a módszert, ezt egyszerűsíteni, le kell egyszerűsíteni mert ez a rendszer nagyon rosszul érinti azokat az intézményeket, amelyek az utóbbi években erős konszolidációs gyakorlatot hajtottak végre, úgy, ahogy kérte maga a bizottság, ezeknél az intézményeknél jelentősen csökken majd a támogatás. Tehát, hogyha kiválóságot akarunk, nem szabad az, hogy egy egyszerűsítés eh, áldozataként essenek ezek a kiváló kutatóintézetek csak egy technikai kérdés miatt. Biztos vagyok abban, hogy a többi panelben szó lesik majd erről. Három prioritás van a Horizont 2020-os, és a mi panelünk a eh, kiváló tudományról szól. Ez egy prioritás, amelyik négy tevékenységből épül össze, és mi ezeket kiegészítőnek gondoljuk. Egy olyan eh, végrehajtási területet kell kidolgozni, amely támogatja az Európai Unió a Marie Curie akciók és, infra, és a kutatási infrastruktúráknak a fejlesztése nagyon fontos, mert önmagában az első öt évben ez nagyon nagy sikert értek el. Ezeket támogatni kell, mert ez lehetővé tette, hogy a kutatóknak egy új fiatal generációja megvalósította az álmát, azaz egy rendkívül magas minőségű kutatást tudtak elindítani saját kezdeményezése. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni azokat a kutatók, azokat, akik eh, hosszú eh, tudományos pályafutással rendelkeznek, amelyek áthatják a tudásukat a, eh, az új generációknak a kiválóság nem csak azért nem csak azért, eh, nem csak abban mutatkozik, hogy kapnak különböző díjakat eh, Európa és nemzetközi szinten, hanem a Nobel-díjhoz is nagyon sokan hozzájutottak. A Horizont 2020-ban szan keresztül azt szeretnénk, hogy az európai kutatók teljesen függetlenül dolgozzanak, hogy megfelelő módon eh, szembe tudjunk szelni azzal a pragmatizmussal, amit a verseny mond nekünk világszínvonalán. Tehát mi szeretnénk azt mondani, hogy a 15 ezer millió eurós költségvetés e, e, elégséges, ugyanakkor ezen belül a Marie Curie-re szánt összeg az nagyon kevésnek tartjuk. A Marie Curie akciók, ezek megnyitották a világot sok ezer kutató előtt, és nagyon jelentős lépést, első lépéseket jelentenek az új generációk elindításának, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket megtartjuk, ugyanis ez egyfajta előkészíti az utat a fiatalok számára, és innen indult ki nagyon sok úttörő jellegű kutatás és fejlesztés. Úgy vélem, hogy sokkal nagyobb és ambiciózusabb módon kellene tekinteni a jövőre. Európai pálya, életpályát kellene kidolgozni, de ehhez, ahhoz, ehhez az kell, hogy nagyobb koherenciával és nagyobb erővel lépjünk föl hogyha a Marie Curie akciókat egy apró növekedés mutat föl a jelenlegi keretprogramhoz képest, hogyha figyelembe vesszük a nemzeti ügynökségeknek a nehézségeit, hogy támogassák a kutatókat a saját országukban, Ezáltal egy szűk keresztmetszetet fogunk létrehozni, amely meg fogja folytani a növekedést a kutatási, a fiatal kutatók számára. Úgy gondoljuk, hogy a mobilitási programoknak részben arra kellene koncentrálnunk, hogy jobb munkakörülményeket teremtsenek a fiatal kutatók számára. Például biztosítás fedezése mindenki számára, aki ebben részt vett az International Outgoing Fellowships nagyon fontosak, mert lehetővé teszi az, hogy az európai kutatók olyan országokban készüljenek föl és tanuljanak, képezzék magukat, amelyek a csúcson vannak. Úgy gondoljuk, hogy a három pillérnek a célja az, hogy egy jövőképpen rendelkező tudományt hozzunk létre, nagyon fontos a, technolo- a kommunikációs technológia számára, amelyikben megfelelő arányban van a költség és az abból származó bevétel. Tehát nagyon fontos, hogy támogassuk a technológiai fejlődést. De úgy gondoljuk, hogy nem lesz könnyű egy multidisciplináris részvételt támogatni, meg túlmutat a technológia, technológiai kérdéseken. Nagyon fontos fontos tehát, hogy létrehozzunk egy bizonyos fajta eh, transversális tengelyt annak érdekében, hogy fejlődés legyen a FET pillérekben. Tehát ezáltal elérjük azt, hogy az alapkutatás támogassa az innovációt. A mm, tovább lépünk a negyedik részre a kiváló tudományban. Nos, én úgy gondolom, hogy ami az infrastruktúrákat illeti, nagyon fontos, hogy meglegyenek ahhoz, hogy továbbfejlődjön a tudomány. Nagyon érdekes a bizottság javaslata, hogy integráljunk európai szinten azokat a nemzeti infrastruktúrákat, amelyeket fel lehet használni európai szinten. Nagyon fontos tehát két dolog, hogy koordináljuk ezeket a akciókat, és az is fontos, hogy az infrastruktúrákat fenntarthatóként kezeljük megfelelő együttműködés kell az iparral, és hogyha ez sikerül megvalósítani, akkor nagyon sok lépés, nagyon nagy lépés fogunk tenni előre. Most engedjék meg, hogy a végén személyes gondolatokat osszam meg önökkel, és érintik ezt a panelt. Ebben a ö, politikai és ö, kulturális valóságban, amit Európának hívjunk, még a legelején a Róma és a görög időszakban már kialakultak bizonyos értékek, ezek továbbfejlődtek a reneszánsz során, és utána az, az utána a következő századokban eljutott hatottak a jelenlegi tudományra. Ez mind Európában alakult ki, ez csodálatos eredménye az emberi elmének, és úgy gondolom, hogy azok az értékek e, mindvégig ott voltak, és egyáltalán nem erodáltak az utóbbi időkben, még a jelenlegi gazdasági helyzetben sem. Mindenképpen Fontos, hogy ezt megtartjuk. És aggasztónak tartom, hogy az európai politikában olyan kritériumok, olyan elvek, olyan célkitűzések születnek, amelyek egy kis, nem kis mértékben ellentétesek azokkal az etikai, erkölcsi alapokkal, amelyek végigvezették az európai tudományt arra gondolok, hogy milyen módon próbálják az, hogy azonnal legyen eredménye a gazdaságnak. Egyértelmű, hogy a kutatás, innovációnak társadalmi előnyeikkel származzon. Egyetértek természetesen, mert adófizetők pénzével nagyon fel kell mutatni az eredményeket. Ugyanakkor úgy vélem, hogy ezen a csapás irányon túl messzire mentek, mert egyik részről van a tudományos kiválóság, más részről az innováció, amelyik értéket hoz, de ezeknek a kifejlesztésére idő kell. Remélem ez csak az én félelmem, és ez nem valósul meg, de Spanyolországban az intézményemnek a vezetése közben mi mindig arra figyelünk, hogy megfelelő módon származzon előny a társadalom számára a munkánkból, és azt szeretném, hogy ugyanez legyen Európában, de hagyjuk meg az időt arra, hogy kiteljesedjenek ezek az elképzelések. Én felajánlom a magam nevében és az intézményem nevében az működésünket, mert úgy gondoljunk, hogy a 2020-as egy nagy politikai, tudományos és gazdasági sikert jelent, mert választ ad azoknak a kihívásoknak, kihívásoknak, amelyekkel az európai társadalom szimbes, szembesül, és tudatában vagyok annak, mint ahogy Szolon mondta annak idején, hogy a nagy döntéseknél lehetetlen mindenkinek a kedvébe járni. Reméljük, hogy azok az európai intézmények, amelyek ezt a döntést meghozzák, legalább arra figyeljenek, hogy a legtöbbnek a kedvébe járjanak a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Belázka professzor úr, és most Péter Grusznak adom meg a szót, aki a Max Planck Society elnök. Jó, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és elmondhatom önöknek, hogy mi mit is gondolunk a Horizont 2020-ról. Már három előadást hallgattunk meg, és nagyon örömmel mondom, hogy amikor Kürt Deketelért hallgattam, de a másik két előadót is, akkor úgy éreztem, hogy a legfontosabb pontokat már elmondták. Úgy gondolom, hogy a szervezők ezt előre látták, és ezért nekem egy más feladatot adtak, mégpedig az, hogy a következő három kérdésről beszéljek önökkel. Kell. Miért van szükség kiváló alapkutatásra Európában? Hogyan járul hozzá a Max Planck Társaság a kiváló eh, kutatáshoz? És mi a Max Planck eh, álláspontja a Horizont 2020-ról? és annak is a kiválóság tudomány részéről. Az első kérdés tehát, hogy az alapkutatás mit ad az európai nemzeteknek? A tudás, az oktatás, a globális problémák, a három kult szó, és ez utóbbinál megállnék egy kicsit. Ugyanis, ha egy kicsit előre nézünk, az évszázad végén 10 milliárd ember fog élni a Földön. Ezeknek az embereknek erőforrásokra lesz szüksége, hatszor annyi villamos áramra például. Ezeknek az embereknek a 80%-a ugyanis városokban fog élni többségük, 42 uk 65 évesnél idősebb lesz. Tehát eh, jogosan eh, bízzák meg a kutatókat azzal, hogy válaszokat keressenek ezekre a globális kihívásokra. Ez a feladat, és mi ennek eleget akarunk tenni. Most hadd világítsak rá arra kicsit konkrétabban, hogy ez hogyan érdekes gazdasági, vagy akár makrogazdasági szempontból is. Robert Szoló Nobel díjas tanulmányában rámutatott arra, hogy az új technológiák bevezetése a GDP 80%-át adja. Egy nagyon friss tanulmány, amelyet Hans Gersbach, egy svájci kutató készített, rámutat arra, hogy a technológiailag fejle, minél fejlettebb technológiai szempontból egy ország, annál többet költ az optimális alapkutatásra tehát minél magasabb, milyen fejlettebb a technológia egy országban, annál többet költ az az ország alapkutatásra. Ez szerintem nem meglepő, de most erre egy közgazdász mutatott rá. A következő szlájdon lévő ábrán azt eh, látjuk, hogy eh, hogyan eh, alakul majd a K plusz F kiadás az egész világon. Legfelül látjuk, hogy kikölt legtöbbet K plusz F-re az Egyesült Államok. De az is jól látszik, hogy Kína görbéje is meredeken emelkedik. Kína már lehagyta Európát a K plusz F kiadásokkal, és ez minden publikációból kiderül. Legalul vannak az európai országok, az élen Németországgal, de az emelkedés, a görbe emelkedése nem olyan, mint a legfontosabb nyugati konkurenseinké, beleértve az Egyesült Államokat és Japánt. Ez emlékeztet minket arra, hogy a Lisszaboni megállapodáshoz kell tartanunk magunkat, költsük a GDP 3%-át K plusz F-re, ebből 2%-ot ad az ipar, de ez a maradék 1% ezt is el kell költeni, és ez az előfeltétel annak, hogyha az K plusz F-et erősíteni akarjuk. Milyen indirekt hatása van makrogazdasági szempontból a K plusz F kiadásoknak? Egy nagyon érdekes amerikai tanulmány elemezte az összes szabadalmat az elmúlt húsz évben. Ha megnézzük a szabadalmakat, és azt, hogy a szabadalmak kapcsán mennyi hivatkozás történt a szabadalmakra. Tehát, hogyha megnézzük a hivatkozások számát, azt látjuk, hogy 73%-ot állami szervek finanszíroztak. Ez tehát az állami finanszírozás, és makrogazdasági szempontból is ez a legjobban hasznosuló eh, költése a pénznek, ha nem is annyira monetáris szempontból. De azt látjuk, hogy ha állami támogatást kap a kutatás, eh, akkor ennek az eredményeképpen nagyon sok szabadalom születik, vagy fordítsuk meg. Ha nem lett volna állami támogatás ezeken a területeken, akkor ezek a szabadalmak nem születtek volna meg. Ezért, ha megnézzük konkrétan a hivatkozások, a szakirodalmi hivatkozások 80%-a gyógyszeriparban van, de még az elektronikára is 50% jut, a vegyipari szabadalmakra 75%. A következtetés, amit megfogalmazunk, ez megint csak egy közgazdásztól származik, aki elemezte, azt, hogy hogyan születtek meg ezek a szabadalmak. Az ő következtetése az, hogy a e, kormányok azt e, remélik, hogy e, a kutatás, amit finanszíroznak, majd felgyorsítja az innovációt, és ezért a kiváló kutatást részesítik előnyben. Nem csak a tudományhoz van szükség, a kiválóság, a kiváló, legjobb kutatásra, hanem a gazdaság számára is. Most nézzük meg, hogy a Max Planck társaság hogyan tud ehhez hozzájárulni. Most európai mércével mérve a Max Planck társaság egy elég kis szervezet, kutató központokat, kutató intézeteket üzem, működtet, Körülbelül 250-500 fő dolgozik átlagosan ezekben az intézetekben. Itt látunk egy tanulmányt, amit egy szociológus és történész készített, a kreativitásra koncentrált. Azt nézte meg, hogy mely egységek a legkreatívak a tudományos ismeretek eh, elő létrehozásában a, eh, ahhoz, hogy kiváló kutatás készüljön, ahhoz eh, viszonylag szerény eh, méretű autonóm szervezetek eh, szükségesek. A közelmúltban a kreatív kis kutatóközpontok voltak a legtermékenyebbek, a Rockefeller Egyetem például, és a Max Planck intézetek. Ezek a kutatóintézetek függetlenek kell, hogy legyenek, autonómon kell, hogy működjenek, de azért be vannak ágyazva egy nagyobb környezetbe. Nem állhatnak a méretük miatt sem teljesen elkülönülve, hanem részesek kell, hogy legyenek egy nagyobb környezetnek. Ez igaz a Max Planck Társaságra, 80 intézetet működtetünk, 22 ezeren dolgoznak nálunk, másfél milliárdos az éves költségvetésünk, és ezt teljesen autonóm módon használhatjuk fel. Mi döntjük el tehát, hogy hogyan költjük el a pénzünket. Ez az ezt az elvet nagyon szeretjük, ugyanis mi csak a legkiválóbbakat vesszük fel, hogyha egy területen nem találunk legkiválóbb kutatót, akkor azon a területen nem is dolgozunk nagyon sok külföldi tehetséget is foglalkoztatunk. Az igazgatók 40%-a külföldi. Az elmúlt tíz évben ez, ez tulajdonképpen ez a 43 százalék volt. A posztdoktori területen dolgozók 90 százalék a külföldi, 50 százalék a PHD-sok, belül a külföldiek aránya, és természetesen nagyon sok a vendégt kutató aki nálunk dolgozik. A természettudományok területén az eredményt tulajdonképpen a szakirodalmi hivatkozásokkal lehet mérni, és hogyha ezt megnézzük, akkor látjuk, hogy a Harvard után a Max Planck a második helyen áll, és ez nem mérettel korrelált. Látjuk tehát, hogy kis, kicsik vagyunk, de nagyon e, eredményesek. A legtöbb Max Planck intézet Németországban működik, de Európában is vannak, kettő Olaszországban, egy Hollandiában, és jelenleg alakítunk ki egy intézetet Luxemburgban, Florida és finanszírozott e, egy Max Planck intézetet tíz évig. Most Luxemburggal együtt fogunk majd egy intézetet létrehozni luxemburgi jog alapján. Szeretnék még egy dolgot kihangsúlyozni, mert ez fontos lehet azzal a kérdéssel összefüggésben, miről már volt szó. Hogyan tudjuk a kiváló kutatást erősíteni azokban az országokban, amelyek még nem értek el erre a legmagasabb szintre? Egy úgynevezett Max Planck központ koncepciót dolgoztunk ki, ami lehetővé teszi számunkra, hogy intézményi finanszírozást adjunk bármelyik országbeli partnernek, először öt évig, ami meghosszabbítható, és ezt felhasználhatjuk az összes programot, kutatási iskolákat, kutatócsoportokat hozhatunk létre ebben az intézetben. Egy előfeltétel van. Az az ország, ahol ezt tesszük, a pénz felét kell, hogy hozzáadja társfinanszírozásba. Ez egy kiváló modell, mert hogyha kiválóságot eh, akarunk létrehozni intézményi finanszírozás eh, kapcsán az összes EU tagállamban, akkor ez nagyon jól működhet így. Voltak már tapasztalataink, például Párizsban eh, jelenleg dolgozunk egy londoni egyetemi kollégium létrehozásán, Spanyolországban is lesz eh, egy ilyen eh, együttérést kutató, különböző vallások együttérését kutató intézet, a sötét középkor óta keresztények, muzulmánok, eh, zsidók együtt élnek, és a kutatásban is ez a fontos, így együttesen kell meg kell érteni, megértenünk, hogy hol van a probléma gyökere, és ez kínál megoldásokat a jövőre nézve. Látjuk, hogy az együttműködés lentről felfelé indul, egész Európában Higgyék el nekem, azt mondom, hogy minden európai országban az együttműködésünk ilyen lentről felfelé épülő együttműködés. Na most megnézzük a következő ábrát. Az utolsó oszlopban látjuk azt, hogy az EU finanszírozás meghatározó volt a Max Planck társaság sikere szempontjából. Folyamatosan nőtt a, ez a finanszírozás a negyedik kutatási keretprogramtól egészen a hetedikig. Most már majdnem 60 millió eurót kapunk évente a hetes kutatási keretprogramból, ami nagyon fontos, meghatározó dolog a Max Planck intézet számára. És gondolom nem meglepő, hogyha megnézzük, hogy eh, hogyan bomlik, oszlik meg ez a különböző programok között, az előttem szólók is elmondták, hogy az ERC egy alapvető eszköz volt, és biztosítanunk kell azt, hogy ez az Európai Kutatási Tanács, az ERC ilyen szerepet töltsön be, mert a kiválóságot akarjuk erősíteni, ez a legjobb eszköz. A, a Max Planck az egészség és a Marie Curie program is ugyanilyen fontos. Hogyha a Marie Curie programra gondolunk, azt hiszem, hogy ott emelni kellene a költségvetését. Így fiatalok, fiatal kutatókat erősítünk, segítjük a mobilitást, a kutatók cseréjét, és ez fontos különösen azon ország számára, akik még nem a csúcson vannak. Nagyon sok projektünk van, most persze nincs időm, hogy mindegyikre kitérjek, az idősödést vizsgáló program csak az egyik. Foglalkozunk el az öregedéssel több ok miatt is. Az egészséges öregedést akarjuk elősegíteni. Itt már a társadalomtudományoknak is nagy szerepe van. Az egészségügy területén személyre szabott medicína van kialakulóban. A genomáinkat 3-5 év múlva már a legvisebb technológiában 15 perc alatt meg fogjuk tudni vizsgálni nagyon alacsony költség mellett. Önök politikusok, nekik, önöknek nekem majd elmondani, hogy mi történjen ezekkel az adatokkal a genom kutatás alapján, hogy mindenki hozzáférhet-e minden adathoz. Ezeket majd el kell dönteni. Mi a konklúziónk, a Max Planck pozíciója, a tudomány kutatása kapcsán eh, meg kell, hogy maradjon az ERC, azután a lentről felfelé kell építkezni, a kiválóság legyen a kulcskritérium a támogatások odaítélésekor, a Horizont 2020-ban a megnövelt költségvetést kell biztosítani. És itt hadd meg egy pillanatra ahol a zöldel kiemelt rész. A parlamentnek volt egy kezdeményezése, ami a rugalmasságot emeli ki. Azt hiszem, hogy valóban lehet olyan kutatási klasztereket létrehozni, ahol eddig még nem volt, nem folyt intenzív kutatás. Köszönöm. Grazie, professor Grus. Köszönöm grusz professzor úrnak, és most meg is nyitom azonnal a vitát. Két percet kérem tartsák be a hozzászólásokkal. Egy kicsit késésben vagyunk, úgyhogy szigorú leszek. Ercog asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Csodálatos volt meghallgatni az előadókat, tehát nagyon köszönjük, hogy megszervezték ezt a, az ülést ismertem az némelyik előadóst, mint például Gagó Orat, hiszen korábbi meghallgatáson is részt vett. Egyetértek azzal, amit mondtak, tehát, hogy kiváló tudomány az a jövő számára kiváló gazdaságot jelent. Amikor a kutatási programokról beszélünk, akkor ezt fontos hangsúlyozni. És ezt az üzenetet meg kell hallania a miniszterek tanácsának, a tanácsnak, hiszen a tanácsban fogják megszavazni ezt a programot, a parlament csak igennel vagy nem reagálhat. Az utolsó előadóhoz szeretnék kapcsolódni, amikor arról beszélt, hogy meg kell vizsgálni, hogy hol nincs még jelen a kiváló tudomány. Én magyar vagyok, és nem, sem a gazdaság, sem a tudomány nem működik megfelelően. Épp ezért a javaslatát szeretném kérdezni, hogy mit javasolt, hogy egyrészt, hogy fel tudjanak zárkozni ezek az országok, és hogy ne lassuljanak le, hiszen hogyha elvesztenék az elkötelezettségüket a különböző programokkal kapcsolatban, az tragédiát jelentene. Tehát ön mit javasol, hogyan lehet garantálni, hogy ők is részt vegyenek ezekben a programokban, hiszen különben számomra, mint politikasnak lehetetlen lesz a helyzete, amikor elvesztjük az országunknak a finanszírozását. Köszönöm. Etént. Grazie. Köszönöm szépen, Herzog kolléganő. Szukálász kollégának adom meg a szót most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni én is minden előadónak, akik felszólaltak, hiszen rávilágotottak nagyon sok kérdésre. A Max Planck intézet elnök vezetőjét különösen szeretném, vezetőjének szeretném megköszönni, hogy rámutatott arra, hogy hogy lehet ebből az európai perspektívából kilépni, és a nemzetközi környezetbe belehelyezni ezeket a kérdéseket. Ha megvizsgáljuk a világ színpadát, akkor láthatjuk, hogy hogy Kína és Amerika az EU-nak az ellenfelei mennyire ö, ö, hangsúlyozzák már a kutatási költségvetést. Én úgy látom, hogy Európa számára a kivezető út a kiválóság talaján sikerülhet csak. Épp ezért nagyon örülök, hogy Jan Smith itt van, és úgy látom, hogy a Lisszaboni programnak a hibáit csak úgy lehet kikerülni, hogyha a kutatási programok és a strukturális alapok segítségével próbálunk előrelépni. A kiválóság nem demokratikus folyamat, hanem arisztokratikus folyamat, a szellem és Európa arisztokráciájának a folyamata. Köszönöm. Grazie, la parola alla collega Ford. Köszönöm szépen, Ford kolléganőnek adom meg a szót, parancsoljon. Excellent speakers. Köszönjük ezeket a kiváló alak előadókat amikor azt mondta, hogy a támogatásoknak az időszakát rövidítik, megrövidítik. Hogyha a résztvevőknek elegendő idő jut -e egy e, rendelkezésükre eh, ahhoz, hogy a pályázatokat kidolgozzák, akkor nyilvánvalóan kiváló pályázatokat nyújtanának be. Tehát talán arra gondol, hogy a bizottságnak az idejét rövidítik, nem pedig a pályázóknak a pályázati idejét. És ugye azt olyan módon lehetne rövidíteni még, hogy ugyanazt az információt ne kelljen nem tudom hány területen ugyanúgy benyújtani. Köszönöm. Grazie la parola. Köszönöm szépen, Kárvályi asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a kiváló javaslatokat. Egy kérdésem lenne az előadókhoz a kiválóságot, a kiválóságokkal kapcsolatban. Örülök annak, hogy a bizottsági javaslatában is a kiválóságra helyezik a hangsúlyt. Ugyanakkor fontos, hogy a Horizont 2020-ban is részt vegyenek ezek a kiválósági központok. Hallottunk a kiválósághoz vezető lépcsőkről, amelyek kis egységeket jelentenek, kis kutatóközpontokat és kis újonnan induló vállalkozásokat. Ezt ne keverjük össze a kutatási kapacitás fejlesztéssel, amely a nemzeti alapokra ö, alap, ö, fektethető, és ezt a Horizont 2020-szal össze kell kötni, de ez más, mint a kiválóság, ez kisebb nemzeti csoportokra vonatkozik amelyek egész Európában vannak. A Horizont 2020-at olyan módon kell kialakítani, hogy ezeket a kis egységeket is bevonja az EIC-t is említette az egyik előadó, és szeretném, hogyha a tagállamok részéről példákat láthatnánk, hogy a, a Horizont 2020 belül a kiválósághoz vezető lépcsőket hogyan látják felépíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Guterres Cortina kolléganőnek, parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több téma van, amihez szeretnék kérdést föltenni. Mindig mind nagyon aggódtam, és továbbra is aggodom, azért, mert kevés a humán erőforrás Európában. E, az összes előadó elmondta, hogy a Marie Curie program nem elégséges. És egy rossz lépés számomra az, hogy a Marie Curie a Horizon 2020-ból, és a képzés az teljesen más irányba megy. Tehát van a kutatás egyik irányban, és a kutatás egy másik irányban, az oktatás egy másik irányban feltenném a kérdést. A Max Plan intézet igazgatója számára. Úgy tudom, hogy Németországban vannak nagy projektek, ahol van master és képzés, amit szétosztott a különböző egyetemek között. Lehetne ilyen jellegű egyetműködést eh, beépíteni a programban így eh, a, ösztöndíjak és a kutatások között. Hogyha összevonjuk eh, az állami pénzeket és a magánpénzeket, akkor ez sokkal hasznosabb lenne. Hogy hogyan tudnánk ezt beépíteni, ezt a fajta rendszert a programba. Aztán a, az egyetem az egyetemekről szeretnék szólni. Nagyon sokszor a beltenyészet az egy nagy probléma az egyetemeken, nagyon sokszor az igazgatók nem tudnak olyan témákat előhozni, amelyek esetleg problémásak lehetnek. Én azt kérdem, hogy lehet egy olyan, hogy az emberek a saját eh, kurikulumukban mindenféle munkát bevonjanak, hogy egységes legyen az értékelés, és az egyetemek ezt elfogadnak-e? Nem csak azt, amit egy adott országban eh, csináltak addig, hanem egész Európában. Tehát lehetne érté, eh, egy egységes értékelési rendszert létrehozni. Harmadik kérdésem, úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne a strukturális alapokat ott tehát azok, amelyek gyengébb országokhoz mennek, azokkal, amelyek az erősebb egyetemhez mennek. Lehetne egy olyan javaslat, hogy az egyetem, amelyik, ahol erős kutatás van, azok támogassanak, kövessenek olyan országokat, ahol ahol gyengébb a kutatás és gyengébb az anyagi forrás. Tehát ezeket ötvözni. Köszönöm szépen. Van Raj úrnak adom meg a szót. Ich habe nur eine einzige Egyetlen egy kérdést tennék fel, amelyet már érintettek tulajdonképpen a kollégák. Hogyha a kiválóság kell, hogy maradjon a döntő eh, kritérium, ebben egyetértünk, akkor hogyan oldjuk meg azoknak az országoknak a problémáját, amelyek most, miután eh, sok a behozni valójuk, eh, még nem tarthatnak ilyen messze. A javaslatban is szerepel egy gondolat, egyfajta versenyről, hogy a, ha a lemaradottabb és az előbbre tartó országokat megpróbálnak összekapcsolni. Professzor úr, professzor Guszi egy olyasmit mondott, mint hogyha érdekesnek tartaná ezt a gondolatot, szívesen hallanék erről többet. Mert hogyha ez így van, akkor ez nem maradjon csak egy marginális dolog, akkor ezt központi kérdéssé kell tenni, hogyha nem a három eh, százalék keretén belül maradnánk akkor, hanem egy teljesen önálló eszköz kellene erre a célra létrehozni. Grazie, la signora Nibler. Köszönöm szépen, Nibler asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is mindenek előtt eh, szeretnék köszönetet mondani a kiváló előadásokért. Eh, nagyon köszönöm. Két dolgot szeretnék érinteni. Mindegyik előadásban elhangzott, hogy ez a kritérium, ami a Horizont 2020-at kell, hogy jellemezze, az a kiválóságra való koncentrálás. Ez nem meglepő, de nem felidézném én is azt, hogy sok területen még le kell faragni az elmaradásokat. Volt egy publikáció, amiből kitűnt, hogy ki hol áll, egyfajta rangsor, sorrend. Hogyha végignézem ezt a listát, akkor itt tíz egyetemből kilenc amerikai a legkiválóbb egyetemek listáján és csak a Max Planck intézet játszik még ebben a csapatban. Tehát beszéltünk sokat a kiválóságról, de el kell gondolkozni azon, és sok erőfeszítést kell tenni, hogy ezt tényleg hogyan tudjuk megvalósítani, mert máskülönben vesztesek leszünk nemzetközi viszonylatban. Többen Herzog képviselőtársam is elmondta, hogyha nem lesz a kiválóság a kutatásban, akkor nem lesz innováció, ettől függ a gazdaság növekedése, a jólétünk. Én is nagyon határozottan támogatom, hogy a kiválóság eh, kritérium kapcsán, ugye a gyengéket kell erősíteni, az ECR-t is, eh, és a Horizont 2020-ban is ez egy központi elem kell, hogy legyen. Minden tagállam persze, hogy kapjon, kell, hogy kapjon támogatást az erőfeszítéseihez. Meg kell néznünk, hogy a kiválóságot, ha konkrétan akarjuk megvalósítani, akkor milyen lehetőségeink vannak, kohéziós források, valamilyen intelligens megközelítésre van szükség, kohéziós forrásokat kombinálni a kutatási keresztprogramokkal. Létre kell hozni tehetségeknek egy nagy púlját, itt ugye csak férfiak voltak az előadók, de nagyon sok lehetőség rejlik a nőkben, és kérem az előadókat, hogy hát mit gondolnak erről? Ja igen, ön, ön említette a nőket, igen, elnézést, de nem részletesen bontotta ezt ki, tehát hogyan tudnánk a nő kutatókat sokkal jobban támogatni? Köszönöm szépen, Berlinguer úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozzom az előttem szólókhoz, akik pozitívan értékelték ezt a kezdeményezést. Két kérdésem lenne. Európa nagyon előre tart a kutatásban, ugyanakkor egyre inkább lemarad a versenyben. Az Egyesült Államokban van a National Fund Foundation, a japánoknak is szintén van egy eh, alap, nálunk viszont 27 nemzeti kutatási tanács van, erősek is, egyesek, mint a Marx Planck, amelyik kiváló, és mások is, de az európai probléma egyben az integráció problémája, amire rámutatott Mariano Gágo is, a területek. Ugyanakkor megfelelő értéket kell adni ennek. Amióta létezik a keretprogram, nagyon sok, nagyon nagy lépést tettünk előre, és jelenleg ez egy szilárd építmény. Ugyanakkor dolgozni kell azon, hogy az európai struktúra, az európai eh, összhang a források elosztásánál megerősítsünk. Természetesen kell, hogy legyen egy európai tanács, kutatási tanács, ezek mind lépések előre, ugyanakkor nézzék meg, mennyire nehezkesen ment a bolonyai folyamat, amelyet a múltkor az Európai Parlament újra elindított nagyon nagy energiával. Szóval a bizottság számára is meg kell erősíteni az, hogy integrálni kell mindezt, és a kutatók, a PhD-seknek a, a száma az egy rendkívül erős alapot ad nekünk. Máriána nem beszél túl sokat a szétterjedt tudományos kultúráról, ami egy kicsit más, mint a tudományos kutatás. Science Education, Science Centersnek a mm, létrehozás és megerősítése, mert itt Európában kevesebbet foglalkozunk ezzel. Tehát olyan cselekedetekről van szó, amelyek növelik az európai tudományos kultúra, mert mindez aztán táptalajt ad a kutatásoknak. Köszönöm szépen, Johnson úr. Fru ordförande, jag ska ställa min fråga i, på svenska språket. Köszönöm, szépen. Svédül teszem fel a kérdést. Egyetértek az előttem szólókkal. Valóban kiváló előadásokat hallottunk. És mint ahogy hallottak az elnök asszonytól is, nem kell meggyőzni bennünket arról, hogy nagyon fontos a kutatásba és az innovációba befektetni. Szeretnék visszatérni Madurel asszony egy kérdésére. Jelentéstevőként mondta ezt. Én is svéd vagyok, és egyetértek a kiválóság kérdéseivel. Ugyanakkor meg kell vizsgálni a politikai valóságot is. Mi, akik politikai szempontból foglalkozunk ezzel a programmal, meg kell, hogy mutassuk, hogy Európa számára mit jelent ez a kiválósági program a kollégák is említették ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy a hangsúlyt ezekre a kérdésekre kell helyezni, hiszen végül is ez egy politikai kérdés lesz. A kutatás, az innováció meghatározza egész Európát. Tehát a konkrét kérdés Madura asszonyhoz a következő. Önnek mi a javaslata? Hogyan lehet politikai szempontból megerősíteni a kutatásnak a dimenzióját, azért, hogy ez, ez Európa számára új dimenziót jelentsen. Mit tehetnek a politikusok és a hagyományos szereplők, a kutatásban szereplők ennek érdekében? Nyilvánvalóan vannak együttműködések a Max Planck intézet és más intézetek között, amelyek szintén megerősítik ezt a kérdést. De nagyon fontos, hogy más területeken is legyenek ilyenek. Köszönöm szépen, megadom a szót Mazek Kuzovicsnak, parancsoljon. A predsednica. In za... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Köszönöm minden előadónak a kiváló előadást, mert a kiválóság ebből a parlament, ebben a, parla, a kiválóság ebben a parlamentben is megtalálható, és ez a kiválós, ezt a kiválóságot a parlament is tudja közvetíteni a, a kutatóközpontokból egészen a lakosságig. A kérdésem az, hogy hogyan lehet összekapcsolni a kiválóságot a kutatásban a gazdasági kiválósággal. Mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a tudományos vívmányok átjussanak a mindennapos életbe, az iparra hogy, az a valóság, hogy ezek a valóságban és formát öltsenek. Én jól ismerem a Max Planck intézetnek a munkáját, és Gruz professzor úr nagyon világos üzenetet juttatott el hozzánk. Ő azt mondta, hogy legyenek kisebb kutatóintézmények, ugyanakkor legyünk hatékonyabbak, és olyan központokat kell létrehozni, amelyik sugározzák a tudást, az ismeretet, a tudományt. Egyértelmű, hogy több, nagyobb anyagi forrása van szükség. Ugyanakkor oda kell figyelni, hogy hatékonyan használjuk fel ezeket a forrásokat, főleg az ilyen ö, válságidőszakokban. Emiatt szükség van mutatókra, Szükség van arra, hogy egy olyan környezet legyen, amely támogassa, bátorítsa, ösztönözze a kreativitást. Egy olyan környezet, ahol a kutatók egyszerűen tudnak dolgozni, és kreatívabb módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Del Castillo úr, a szó. Parancsoljon. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is mindenkinek szeretném megköszönni Eh, hogy ezzel a feladattal foglalkozunk mindannyian itt. Most konkrét kérdésekre szeretnék kér, térni, mert ezek is nagyon fontosak. Ez pedig a nemzetközi dimenziója ezen kérdéseknek. A Horizont 2020-as programnak a legfontosabb új eszköznek kellene lenni, hogy megnyissa a kutatást és az innovációt a világ többi részére számára. De ugyanakkor ez nem csak egyoldalú folyamatnak kellene, hogy legyen, hanem ez a legjobb módja annak, hogy európai intézményeknek a jelenlétét biztosítsuk harmadik országokban, és hosszú távú partneri kapcsolatokat hozzunk létre a kutatás és az innováció területén tehát ez azt jelenti, hogy az együttműködésen alapuló projekteket az Európai Unión kívül is terjeszteni kell. De szerintem ugyan nyitott ez az egész program a harmadik országokkal szemben, ugyanakkor fontos, hogy egy konkrét költségvetés legyen ennek, és nem csak egy prioritási terület. Minden attól függ, hogy az, a végrehajtási fázisban mi történik. Tehát el kell el kell köteleznünk magunkat a nemzetközi együttműködés mellett, és akkor ez világos üzenetet kér, küld a potenciális résztvevők számára. Azok a prioritások, amelyek a nemzetközi együttműködésről szólnak, nem kerültek bele most a javaslatba. és egy kicsit aggaszt ez. A politikai korlátok bizonyos mondatokban is látszik, például abban, hogy e, bizonyos területeken óvatosabb e, megközelítés e, ajánlatos, hogy az európai érdekeket figyelembe vegyük. Tehát a ez a fajta megközelítés csökkenti a nemzetközi együttműködést. Tehát ez a nemzetközi dimenzió, dimenzió szerintem bele kell, hogy kerüljön a Horizont 2020-as programba, és megfelelő szélességgel. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon nagy késésben vagyunk, fél órás késés. Tehát ez a helyzet, nagyon sok hozzászóló van még. Én arra kérem önöket, hogy az másfél percet tartsuk be. Okmár kollégának adom meg a szót. Másfél perc. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Azt is mondanám, hogy hiányoltam a globális perspektívát a legtöbb előadásban, e néhány üdekivétel volt. Van egy olyan tendencia, hogy itt most arról vitatkozunk, hogy a meglévő kiválóságot hogyan tudjuk szétosztani. Hát nem ez a probléma. A probléma az a kiválóság, amivel nem rendelkezünk, azaz a globális verseny és a globális távlatok. Arra kérném a vendégeinket, mondják el a véleményüket arról, hogy hogyan tudnánk az európai kutatást globális kiválóság központokká alakítani? Hogyan tudnánk több nemzetközi erőfeszítést tenni itt Európában? Kicsit ott még tovább, ahol Delkas CEO asszony is már feltett kérdéseket hogy foglalkoznunk kell azzal, hogy hogyan tudjuk segíteni a kiválóságok létrehozását a strukturális alapok segítségével. A kutatási keret programok is felhasználatok arra, hogy Európa minden részén erősödjön a kiválóság. Persze nem lehet ezt mindenhol megteremteni. Az Európai Kutatási eh, Program a legfelső szintet célozza meg, hogy jobbak legyünk, mint a világ többi része. Eh, térjenek vissza az erődök erre a kihívásra. Hogyan tudunk jobbak lenni, mint a többiek? Tehát ne arról beszéljünk, hogy hogyan osszuk szét azt, amink nincs. Köszönöm szépen, rám szól kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hozzászólások alapján, amiket most meghallgattam, a legérdekesebb a Max Planck intézet képviselője által megtartott előadás volt, itt az európai keretekről, de minél tovább vagyok itt, annál inkább azt érzem, hogy csak szervezési szempontokból vizsgáljuk a problémákat, és nem a probléma lényegéről beszélünk. A probléma lényege eh, pedig az, hogy a közvélemény általában nagyon szkeptikusan áll hozzá a technológiához, a technológiai fejlődéshez. Hiányzik Európában az az úttörő szellemiség, ami a múltban megvolt és amikor ezzel a technológiai tudományos szkepticizmussal szembesülünk, ami meghatározó Európában, de nincs ott, nem érhető tetten Kínában és a világ sok más részén, Ugye Kínában érezzük, hogy az modernizáció iránti éhséget, emberek, fiatalok ezrei jönnek Európába, hogy például tanuljanak, tanuljanak meg azt, hogy hogyan kell autót gyártani, megtervezni, vagy a technológiai, tudományos európai és amerikai kutatói központokban tanulnak, és utána visszamennek Kínába, és az itt megismert újdonságokat ott majd alkalmazzák a termelésben, a gyártásban. Tehát a probléma lényegével kellene többet foglalkoznunk. A társadalomnak a tudomány felé kellene fordulnia, meg kell változtatnia az emberek alapmentalitását, mert ez a kulcs probléma. A finanszírozás segíthet, de nem ez a problémára a megoldás. És még egy megjegyzésem lenne hogyha kicsit visszamegyünk időben, és megnézzük a tudományos felfedezéseket, találmányokat a múltban, kis történeti visszatekintésben, akkor azt látjuk, hogy az új megoldásokat, in, fel, fel, találmányokat általában a válságok idején ö, hozták létre. Tehát a hosszú hullámok elméletét alkalmazhatjuk ugyanis azt látjuk, hogy a legtöbb új felfedezés e- ezek körül koncentrálódott. A kérdésem tehát az, hogyha szimulálhatnánk az új innovációk számára egy ilyen klasztert, ezt hogyan tehetnénk meg, nem csak válságos időszakokban? Arra kérem, hogy tiszteljük a többieknek az idejét, és ezért röviden Prodi úr jasszom. Köszönöm, elnök asszony. Jelenleg egy változás, egy nagy változás előtt állunk. A társadalom egyik része, az, a társadalom azt követeli, hogy a fogyasztásainak az egyik része csökkenjünk, illetve vigyázunk a költségeinkre. Ugyanakkor meg kell érteni pontosan, hogy milyen szellemben, milyen módon fogjuk felhasználni majd a kutatások eredményeit. Én úgy gondolom tehát, hogy jobban oda kell erre figyelni, és arra is oda kell figyelnünk, hogy milyen hangulatot, milyen környezetet teremtünk a kutatás körül, hogy szabadon, függetlenül tudjanak kutatni a szakemberek, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő környezet a kutatás számára, hogy tudják a kutatóink, hogy Európa egy innovatív térség. Köszönöm szépen, Kalászka Bobjuszka kollégának adom meg a szót. Parancsoljon. Thank you very much. We are... Köszönöm szépen. Arról beszélünk, hogy Európa hogyan van lemaradva az USA mögött, de engem jobban aggaszt az, hogy Európán belül néhány ország milyen, hogyan van lemaradva a többitől. A Max Planck intézet vezetőjéhez fordulok. Ön azt mondta, hogy új kiválósági központot nyitnak Luxemburgban és még néhány más országban. Nos, egy új tagállamban sincs ilyen központ. Érdekelne, és hogyha megnézem az ön adatait, a hét együttműködés van Közép- és Kelet-Európában. Most az érdekelne, hogy mik az együttműködés akadályai ezekkel az országokkal, hogy ott is lehetne terjeszteni a tudást, a jó gyakorlatokat. Ön azt mondta, hogy a lemaradás behozásának, lefaragásának egyik eh, módszere lehetne, hogyha a kohéziós alapok, néhányan azt mondták, a strukturális alapok forrásait is felhasználnánk. Nos, eh, nem, a pénz eh, talán az igazi akadály. Többet szeretnék erről hallani. Tehát mik a, mik a nem pénzügyi akadályai annak, hogy a kiválóságot a tudomány területén jobban el tudják terjeszteni más országokban? Köszönöm szépen, Tolja asszonynak adok meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azt szeretném elmondani, hogy nagyon érdekesek voltak a reggeli hozzászólások, délelőtti hozzászólások. Egy kérdést teszek föl gyorsan és nyersen az idő miatt. Magorel egy nehéz kérdést tett fel. Hogyan lehet felmérni, értékelni a kiválóságot? Hogyha a kiválóságnak a kritériuma az, amelyik vezette minket, legalábbis ebben a programban, a magunk részéről, mint törvényhozók számára felmerül egy kérdés, mégpedig milyen módon tudjuk felmérni ezt a kritériumot, milyen módon tudjuk felmérni a kiválóságot, átlátható módon. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, hogyha emelni akarjuk a költségvetési forrásokat, hogy azokat szigorúan tudjuk felhasználni, ahhoz fel kell mérni, ki kapja, ki nem kapja. Jelenleg nagyon nehéz számunkra ezt értékelni. Hogyan tudnánk ezt megtenni? Köszönöm szépen, Tolja asszony, és most következik Mariano Gágo úrnak, hogy válaszoljon kérem, minél rövidebben, mert egy fél órát csúszunk mert Sajnálom, sajnálom, hogy így alakult. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon gyorsan próbálom meg uh, megválaszolni azt a kérdést, amelyet tulajdonképpen többen is feltettek ez pedig a kiválósághoz vezető lépcsők, a jó kutatásnak a támogatása olyan eh, országokban, ahol az emberi és az intézményi eh, lehetőségek még nem eh, jók. De vannak jó intézmények és jó emberek. Azt hiszem, hogy nem lenne bölcs drámai módon szemben állni a keretprogrammal, az együttműködéssel és a strukturális alapokkal a másik oldalon. Az, ennek az oka az, hogy egyetlen olyan ország sem fejlődött úgy, hogy ne használta volna fel a nemzetközi együttműködés. A tudományban és a kutatásban és a technológiában az nemzetközi együttműködés központi kérdés. Az országok nem tudnak nem tudják a kiválóság csíráit úgy növelni, hogyha nem ne erősítenék meg a hálózatukat a világ többi kiválósági központjaival, elsősorban Európával. Az olyan eszközök, amelyek a Horizont 2020-ban is vannak, segíthetnek. Én említettem egy ilyet, ez pedig az, hogy az EEC mindegyik tagállamban kialakít minden évben ilyen kiválósági lehetőségeket. Ugyanakkor van a képzés tehát, hogyha minden kollaboratív projektot megnyitnak a támogatások, ösztöndíjak, posztdoktorális vagy előtti lehetőségeket minden tagállam számára. De vannak más lehetőségek is, és ne felejtsük el, hogy a nemzeti politikák nagyon lényegesek. Nem csak a nemzetközi politikák tudják megoldani a programokat, hanem nemzeti programok is E, amelyek e, a legjobbak számára lehetőségeket biztosítanak, és nem csak azt az elavult e, mintát alkalmazzák, amelyek a régióknak a fejlődését gátolják, nem csak a fejlődő, hanem a fejlett országokban is. Ah, de kitelár, scusi. Elnézést, nem volt bekapcsolva. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két percben, két percben négy javaslatom. Szerintem nem, lehet, nem kell az EU-t ostorozni. Amikor én az Egyesült Államokban az, európai, az amerikai egyetemeknek a főtitkárával beszéltem, akkor azt láttam, hogy őket nagyon érdekli az, hogy mi történik itt most, és tulajdonképpen modellként tekintenek rá. A másik megjegyzésem a saját ligám szempontjából, amely 21 kutatóegyetemeket tartalmaz, nem látok akadályát annak, hogy a doktorál, doktori képzés, a nemek kérdése és a többi kérdésével foglalkozzunk. Nagyon sok egyetem már az EU javaslatok előtt jár, és az én csoportom is szeretne egyetértési nyilatkozatot aláírni a biztossal mindegyik emberi erőforrás témában. A harmadik, a kiválóságnak a kérdés kérdése. A mi ligánk eh, ragaszkodik ahhoz, hogy csak a tudományos kiválóság lehet a kritériuma a pénzek elosztásának. De látjuk, hogy van probléma, és eh, kezdeményezéseket kell indítani, az, hogy a kapacitást, az infrastruktúrát növeljük több európai országokban, és a mi intézményünk az a twinning lehetőségekre nyitottan áll, már a Lőveni Egyetemmel és más egyetemekkel is együttműködünk, például az éghajlatváltozás területén. A negyedik megjegyzésem, mit jelent a kiválóság? Mi nyilvánvalóan a tudományos kiválóságra gondolunk, és hogyha ezt mérni akarjuk, akkor meg kell nézni, hogy az ERC mit csinál. Az ERC kiváló munkát végez, a kiváló javaslatok kiválasztásában, és már ezt öt éve teszik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Velászko úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Bocsánat, bocsánat. Oké, okay. bueno, ha habido muchísimas sok kérdés volt, és nagyon sok idő kellene az, hogy ezeket megválaszoljuk, de két dolgot szeretnék kiemelni. Először is azok a ö, intézetek, amelyek kiváló tudományjal foglalkoznak, mi azzal szeretnénk foglalkozni, és megpróbáljuk ezeket az eredményeket továbbadni az iparnak, de szeretem emlékeztetni önöket az, hogy Bill Gates, Steve Jobs egy óriási találmányal álltak elő, ugyanakkor nagyobb intézmények nem tudták eh, eh, ezzel az eredménnyel előállni, annak ellenére, hogy ők rendelkeztek volna lehetőséggel. Spanyolországban nagyon sok gaz, eh, két gazdag ember van, akik a világ élvonalában is tartoznak. Láttam, hogy nagyon sokan viselnek zára ruhákat, de ők nem büszkelhetnek azzal, hogy ők innovációból gazdálkodtak, gazdálkodtak volna meg, gazdagodtak volna meg. Nos, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A hogy hogyan tudnánk megoldani azt, hogy a különbséget Európán belül megoldjuk, nem tudom. Nibla asszony föltett egy kérdést, hogy a nőknek a részvétele a kutatásban, az REC programban, amelyiknek én részt veszek, a, a tudomány, a kiválóságot azt meg lehet oldani, de ugyanakkor ez egy önkörigáló folyamat. Mi korábban észrevettük, hogy legalább tíz éves múltal kellett rendelkezni ahhoz, hogy megkapják a támogatást, és emiatt azok az asszonyok kiestek, akik közben szület szültek, a track recordból kiestek, azt hiszem a németek vetettek fel ezt a problémát, kiderült, hogy nem lehetett, nők nem kaphattak ezeket, de úgy vélem, hogy útközben ezeket a problémákat ki tudjuk küszöbölni és csiszolni az módszereken. Köszönöm szépen, Grusz professzor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha azt akarjuk, hogy Európa versenyképes legyen, akkor meg kell erősíteni az erőseket, és segíteni a nem annyira erőseknek. Ne felejtsük el Euró- Németország egyesítését. A Max Planck eh, társadalom, társaság először rugalmas egységeket eh, állított fel, és ezek alapján állítottuk föl azokat az intézményeket, és a és a kelet-európai kutatási minőséget épp hogy szintre hoztuk, mint, nyugat mint Nyugat-Németországokban. Tehát szükség van minden szinten vezetőkre és beruházásokra és intézményi keretekre. A, a végzetteknek a programja, amely a Marie Curie és a Max Planck kutatói iskolákon keresztül lehet ezt e, elérni. Amikor együttműködünk az egyetemekkel, aztán olyan ö, országokban, ahol nem olyan erős a tudományos alam, segítenünk kell, például partnercsoportokon keresztül. Tehát például posztdoktorális tudományos a Max Planck pénzek alapján végeznek kutatásokat. Ez egy jó példa. Aztán Lengyelországban egy szekvenciális modellt alakítottunk ki. A, egy kutatócsoportot fogadtunk a mi intézményekben, és utána Lengyelországban finanszírozzák ezt a kutatócsoportos. Kapacitásépítésre van szükség, az új szellem kialakítására, de ehhez megfelelő keretet kell biztosítani. És itt jutunk el a kohéziós alapok és a strukturális alapok kérdéséhez, amelyekre szükség van a keret kialakításához. De a programok kialakítása akar az ERC-ben vagy a Kumári körülben lenne, az egy, nem, egy intézményi keretet igényel 5-10 évre egy olyan garanciával, hogy annak az országnak kell utána átvenni például 10 évvel az eredeti finanszírozás után. Ez a rövid válasz csak két percen volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a professzoroknak, akik betartották az időt. Ezen lezárnám azt első rész, és megadom a szót zárásképpen Madurell asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem fogok egy percen többet felhasználni, mert mi képviselők azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk a tudósokat. Köszönöm, meg szeretném köszönni az előadóknak és önöknek az előadásokat, a kérdéseket, a megjegyzéseket. Szeretném elmondani, hogy me feljegyeztem ezeket a javaslatokat, a pozitív dolgokat, a, a, a megjegyzéseiket egy fél másodpercet szeretnék, másodpercet szeretnék kettőt kiemelni. A kiválóság témája természetesen a magam részéről eh, meg vagyok győződve arról, hogy mindenképpen a kiválóságra kell építeni, ugyanakkor ki kell bővíteni a kiváló kutatók számát, és ez nem elég a strukturális alappal, más intézkedéseket kell bevezetni, újabbakat, képzés körüli kérdéseket, nagyon sok ösztönzést kaptam, nagyon sok ötletet merítettem. Még egy utóbbi kérdést, a költségvetési kérdés természetesen felmerült, szükségünk van több pénz, pénzre, a Marie Curie-ra, meg egyéb dolgok is előfordultak és azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértés van abban, hogy több forrást kell keresni és kérni a Horizont 2020-as programra, mert először van az, hogy a kutatás és az innováció ugyanabban a programban van. A hasz, hogy milyen sikere járunk, az majd kiderül, de arról biztosítatom önöket, hogy mi szeretnénk kibővíteni ezeket a forrásokat. Ugyanakkor szükségünk van új eszközökre arra, hogy bevonjuk a magánkutatás, a magánforrásokat a kutatásba. Ez egy dolog, ami mindig téma, és úgy gondolom, hogy ez most is előfordult, most is előjött ez a téma, és biztos, hogy a többi panelnál is elő fog jönni. Köszönöm szépen, hogy mindenki hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen ez a panel, és reméljük, hogy ezáltal közelebb kerültünk a Horizon 2020-as sikeréhez. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, megköszönöm Gágo professzornak, Velasco Grusz, és Dekateláre professzoroknak az itt létét.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 We can start. Prego tutti di... Kérem, foglaljanak helyet, kérem. Kezdjük a munkát, kezdjük el a munkát, mert nagyon nagy késésben vagyunk, ahogy önök tudják. óra késéssel vagyunk, úgyhogy azért ezt be kell hozni. Kérem, kérem a kollégákat, hogy üljenek le, vagy ha nem, akkor menjenek ki a teremből, mert el kell kezdeni azonnal. A következő panelnek a munkáját Matthias kolléganő nyitja meg, 5 percet kap, aztán jönnek az előadók, 10 percet kapnak, a 15 perc helyett. Köszönöm, hogy elfogadták ezt, megbeszéltem velük, elfogadták, hogy alkalmazkodnak ehhez a, az időhiányhoz. Mátias kolléganőnek adom meg a szót, elnézést kérek, eh, mert még mindig zajos a terem, de azt hiszem, hogy csak akkor tudjuk bemutatni azt, hogy komolyan gondoljuk, hogyha elkezdik a munkát, és azok, akik még beszélnek, azok ki fognak menni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tudom, hogy mindazok, akik itt vannak a teremben, tudják, ismerik ezt a témát. Megpróbálom a lehető legrövidebbre fogni ezt a rendelkezésemre álló 5 percet, hogy maradjon több idő az előadásoknak. Meg szeretem köszönni az elnökségnek, a szakbizottság elnökségének, hogy megszervezt ezt az eseményt, és egy Rövid felsorolást szeretnénk tenni. Mi most azokról a problémákról beszélünk, amelyekkel szembesül Európa jelenleg, és arról az óriási lehetőségről, amely rendelkezésünk áll, amivel ezt meg tudjuk oldani, és azok az lehetőségekről, amelyek nyújt ez a program, a Horizon 2020-as technológiákról van szó, innovációról, kutatásról, én Lambert úrral dolgoztam ezen a területen. Európa nagy kihívások előtt van, egy sor elemmel rendelkezünk ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat legyőzzük. Van egy bizottsági jelentés hat opcióban, egészség, jólét, a második, a mezőgazdasági források fenntartatossága, a tengeri forrásokról, a biogazdaság, a harmadik javaslat az energiáról szól, egy fenntarthatóbb, tisztább energiáról szól, a negyedik logisztik, eh, kihívás, integrált szállítás, zöld közlekedés, az ötödik kihívás a környezetvédelem és a források hatékony felhasználása, a hatodik kihívás viszont a befogadóbb, innovatív társadalom. Ez tehát az a, ezek a kihívások, ezek a nehézségek, amelyek előtt találjuk magunkat, és ezeken kell dolgozni. Ezeket a témákat szeretnénk megvitatni a jelenlévőkkel annak érdekében, hogy eh, lássuk, hogy tényleg jó úton haladunk, jó úton időn haladunk ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a eh, kihívásokat. Figyelembe véve, hogy milyen problémákkal szembesül az európai társadalom, mivel hogy nagy problémákról van szó, mi úgy de mi tudjuk, hogy ezeket a problémákat nem fogjuk tudni megoldani 7 év alatt, annak kellene, hogy 7 éves programban gondolkodunk. Oly módon kell tehát a választ megadni, hogy megfelelő választ tudjunk adni, legalább elindulni a megfelelő úton. Nos, ezekkel foglalkozik a 2020-as horizon, a Horizont 2020-as program, annak az garant adaptálni kell, hogy ez a program ne csak 7 éves legyen, hanem meg lerakja az alapokat egy további igazi változás az európai társadalomban. Köszönöm szépen. Köszönöm Matthias kolléganőnek, a, főleg a rövidséget, és hogy időt hagyott nekünk, és most megadom a szót Sátok úrnak, aki az Imperial Court intézetben van. Köszönöm szépen a szót, nagy örömmel szólok ma önökhöz. 10 percre csökkentették le a hozzászólásunk idejét, megpróbálok beleférni ebbe a rövidebb időkeretbe is. Amikor a globális egészség nagy társadalmi kihívást jelent, az egészségügyel kapcsolatos kihívások, a fertőző betegségek az egész európai közösség számára nagy kihívást jelentenek. Az egyik legnagyobb társadalmi kihívás, hogy megfelelő eszközökkel tudjuk leküzdeni azokat a betegségeket, amelyek veszélyeztetik az EU-t és más kontinenseket is. Fertőző és nem fertőző betegségek, egészséget fenyegető paraziták nem ismerik a határokat, és egy sor szereplő együttműködésre van szükség az ellenük van a küzdelemben, ezért fontos, hogy a Horizont 2020 ezt az együttműködést erősítse és segítse elő. A betegségek nem csak azokat fenyegették, akiket sújtanak a betegségek, hanem a gazdasági növekedést is visszavették prioritást kell adni Európában ennek a kérdésnek, de ugyanilyen releváns ez az EU-n kívül is. Malária, tuberkulózis, az AIDS önmagában csak szinte 4 millió ember életét veszik el, és itt nagyon sok más kicsit jobban elanyagolt betegséget is látunk, akik szintén nagy veszélyeket jelentenek látjuk, hogy mennyivel rövidül az élet a betegségek miatt. Sok betegség a közegészségügy számára is nagy veszélyt jelent Európában. Ez igaz a HIV écre, és különösen a tuberkulózisra, a TBC-re, EU tagállamokban és szomszédos országokban is 2,3 millióan szenvednek majd AIDS-ben, és gyorsan terjed az AIDS Kelet-Európában. Ezzel együtt jár a TBC, a HIV-fel fertőzött écesek könnyebben megbetegednek TBC-ben, és óránként hét ember sikernek áldozatul. Ezt felelősíti a többi gyógyszer ellen rezisztens TBC, ami nagyon jól látható, nagyon súlyos veszélyt jelent az EU-ban az, egész, az egészségre. Minden kutatás segíthet ezen a területen, hogyha növeljük a tudás alapot, és hogyha a gazdasági növekedés javul. A jó egészség alapvető egy egészséges gazdasághoz. Az egészségügybe eh, eszközölt beruházásoknak köszönhetően javulhat a versenyképesség, beindul a növekedés. Miután az EU polgárai tovább fognak élni a következő években, fontos, hogy egészségesek legyenek, és így egész Európa versenyképességéhez hozzá tudjanak rá járulni. Tehát kevésbé drága módon kell előállítani a gyógyszereket és az oltóanyagokat. Új globális egészségügyi eszközökre van szükség a globális egészség erősítésére. Európában és az egész világon is pozitív hatások várhatók, hogyha javul az egészségügyben a helyzet az egész világon. Arra számítunk, hogy az egészségügyi kiadások 10%-át fordítják olyan célokra, amelyek tulajdonképpen a, olyan betegségekre, amelyek a népesség 90%-át érintik. Az embereknek, a kormányoknak azonban szűkös források állnak rendelkezésre. Ezért korrekciós, ösztönző intézkedésekre van szükség, beruházásokat kell a magánszférában is eszközölni. Az állami támogatás és a megfelelő állami politika kulcsfontosságú, hogy meglegyen az egyensúly, és a, az állami egészségügyi javakkal kapcsolatban font, nagy szerepe van a közbeszerzéseknek. A hetedik kutatási keret program keretében a kutatási fejlesztési kiadás 6,1 milliárd euró, de ez csak 4 százaléka annak a teljes összegnek, amit a három fő betegség, az éc, a TBC és a malária, leküzdésére fordítunk a világon. Különböző országok beli tudósok dolgoztak együtt ezeken a területeken az egész világon. Az Európai Bíróság elfogadott egy közleményt arról, hogy mi az EU szerepe 2010-ben eh, a globális egészség területén, és eh, ez a közlemény is rávilágít arra, hogy eh, mennyire fontos az, hogy koordináljuk hatékonyabban az erőfeszítéseket a globális egészség érdekében. Közös prioritásokat kell az egész világon meghatározni a kutatás számára. Tehát koherenciára van szükség a korábbi EU e, szakpolitikai keretek e, és e, az európai kutatási fejlesztési politikák között. A globális egészséggel kapcsolatos problémákra adott válaszok megtalálásáért a magánszférát és az állami szektort egyaránt felelősség terheli magánszereplőket is be kell vonni a kutatásba, hogy megtaláljuk a prioritásokat, és biztosítani lehessen az innovációhoz való hozzáférést. Ez egy nagyon szép folyamatábra, látjuk a fejlesztési ciklust, és sok szereplőre van szükség. Egyetemi intézményektől kezdve egészen a KKV-kig, a nagy gyógyszer cégekig, és nagyon fontos szereplők a PPP konstrukciók és a klinikai kísérleteket végző intézmények. Az innováció adhatja a lökést itt az egész láncolatban, és a termék fejlesztés révén ebbe bekapcsolódnak a vállalatok is. A szegénységgel összefüggő betegségek eh, leküzdésére az EU eh, e eh, horizontálisan, interdisziplináris módon kell, hogy támogasson kutatóprogramokat. Hatékonyan kell menedzselni ezeket a problémokat, az alapkutatást össze kell kapcsolni a az alkalmazott kutatással, klinikai kísérletekkel, az egészségügyi termékek kifejlesztésével, minden disziplinában. Minden érintett szervezet kell, hogy részt vegyen az egész innovációs ciklus felépítésében gyorsan kell fejleszteni a termék pipeline-okat, az úgynevezett portfólió megközelítésre van szükség és ehhez nem csak kis összegű innovációt ösztönző támogatások szükségesek, hanem hosszú távú, rugalmas és nem projekt alapú finanszírozás is, hogy ezek a termékek el is jussanak a piatra, piacra. piacra. Termékfejlesztési partnerségek jó eszközt jelentenek, és ez a kutatási stratégia azért jó, mert újszerű partnerségekben kapcsol össze partnereket, akik nagyobb kockázatokat is felvállalnak, mint amit a vállalati partnerek készen állnak felvállalni, hogyha bizonytalan a e, piaci helyzet. A PDP-k az elmúlt években nagyon sok engedélyt, nagyon sok terméket dolgoztak ki, mondjuk 150-et eltő a száma a termékfejlesztési ciklusban hogyan tudja a Horizont 2020 a még hiányzó részeket kitölteni. Az együttműködést kell erősíteni minden érintett szereplők között, hogy az egészségügyi közjavak jobban fejlődjenek legjobb központokban kell dolgozni, független attól, hogy ezek földrajzilag hol helyezkednek el, vezető kutatási konzorciumok kell, hogy tömörítsék a legjobb kutatókat, és a legjobb, leginnovatívabb tudományos kutatás kell, hogy megkapja a támogatást a legjobb, legértékesebb jelölteket kell kiválasztani a klinikai teszteléshez is a fejlődő országokban. A támogathatósági kritériumokat le kell egyszerűsíteni, így lehet biztosítani azt, hogy a legjobb agyakat nyerjük meg az innováció számára a termékfejlesztés ciklusának minden szakaszában. Európában európai partnerekkel együttműködve nőni fog a versenyképesség, és jobban fel tudunk lépni az egész világot fenyegető veszélyekkel szemben. Kézzelfogható eredményekre van szükség. Már láttuk az első malária vakcinák sikerét, több millió ember életét védték meg ezek, és a 50 év után először először fejlesztetnek ki olyan gyógyszereket, amelyek sikereket csekretnek az AIDS ellen is. Az elmúlt két évben itt nagy erőrépés történt, és erre kell építenünk ahhoz, hogy jövőben még gyorsabban tudjunk előre lépni. Az Európai Klinikai Tesztek Partnerség jó rávilágított arra, hogy mit lehet megtenni, és alapvető fontosság, hogy tovább építsünk eh, erre a sikerre, tehát biztosítani kell a megfelelő finanszírozást. Összefoglalva, az EU globális szereplő, ezért kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játszon a eh, globális egészséggel kapcsolatos eh, kutatásban, fejlesztésben, nem csak a betegségben szenvedőket fenyegetik a betegségek, hanem a gazdasági növekedést, a fejlődést is. A, hosszú távon, ha sikerül az egészség területén előre lépni, abból az egész EU profitál, különösen az adófizetők. A Horizont 2020 nagy lehetőséget nyújt a kötelezettségvások teljesít, teljesít, teljesítésére, különösen a gazdasági válság közepette. Most fontos, hogy kézzelfogható eredményei legyenek a kutatásnak, ez Európának alapvető érdeke. Grazie, mi scuso di averle fatto fretta, ma lei ha superato il tempo e quindi... Elnézést kérek, hogy sietettem, de ön túllépte az időt, és ez utána problémát fog okozni nekünk. Claudia Neubauernek adom meg a szót, Sian Citoyen alapítvány részéről. Parancsoljon! Yeah. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm és köszönöm az ITRE bizottságnak, hogy érdekli a civil társadalom véleménye is a Horizont 2020-al kapcsolatban. Most először veszek részt egy ilyen meghallgatásban, nagyon érdekes élmény számomra épp ezért. Most pedig 15 perces beszédet szeretnék 10 perc alatt elmondani, nem lesz könnyű. Tehát először szeretnék E, a szervezetünkről beszélni, egy NGO-k vagyunk, és a fő kérdés e, az, hogy milyen fajta e, tudományt akarunk, milyen társadalom számára. Tehát növelni akarjuk a civil társadalomnak a részvételet, és a szólásszabadságot szeretnénk növelni tudományos és technikai választásokban. Tehát közös stratégiai keret van, ezt az Európai Bizottság tavasz februárban adta ki. Tehát ez egy informális szövetség, és az Európai Bizottság első javaslata szerintünk a különböző kérdésekről, amelyeket itt látnak felsorolva, olyan véleményeket fogalmaztak meg, amelyekkel kapcsolatban mi azt javasoltuk, hogy a tudomány felé kell elmozdulni a Horizont 2020-ban. És egy levelet küldtünk Barozo úrnak és az Európai Parlament képviselőinek, és nem tudom, emlékeznek rá, hogy ezt megkapták. Tehát három rövid megjegyzésem lenne. Először is a harmadik részsel kapcsolatban általános áttekintést szeretnék, tehát a társadalmi kihívásokat illetően. Aztán két tematikus példát is szeretnék felhozni, és aztán a civil társadalom részvetéléről is szeretnék szólni. Nos, akkor nézzük a társadalmi változásokat, kihívásokat általánosokban. Először is erre, ezen kihívásokról először egy áttekintést biztosítunk és a versenyképességről, az iparról beszélünk, ugyanis a társadalom és a civil társadalommal kapcsolatban sokkal kevesebb hangsúlyos, hangsúly van. Tehát láthatjuk, hogy az ipari vezetéssel kapcsolatban mit találtunk, és a kiváló tudományt illetően is Nos, akkor ha úgy gondoljuk, hogyha az, hogy egy szó milyen gyakran fordul elő, az már jelenthet valamit. Hogyha a fenntartható szót vesszük, akkor nyilvánvalóan más a kérdés, amikor a környezetvédelmet akarjuk fenntartani, és más, amikor a tudományt. Az állampolgárok az ha attól függ, hogy passzív vagy pedig kreatív, együttműködő állampolgárokra gondolunk. Tehát úgy tűnik, hogy a társadalmi kihívásoknak nagy köze van a versenyképességhez és az iparhoz, és sokkal kevesebb köze van az állampolgárokhoz. Aztán a társadalmi kihívásoknak általában semmi köze a civil társadalomhoz. Az állampolgárok szerepe elsősorban fogyasztói szerepükre korlátozik és a társadalmi kihívásoknak nagy köze van a növekedéshez, és sokkal kevesebb a szolidaritáshoz és a társadalmi és ökológiai igazságossághoz. És a kiváló tudományt az iparral, de nem a, a, a polgári társadalommal lehet, a civil társadalommal lehet elvégezni. Nos, ezeket vontuk le következtetésként. És akkor a tematikus prioritások szempontjából két példát szeretnék adni. Az első az e, e, a mezőgazdaság a szöveg jelenlegi formájában nem igen lehet tudni, hogy mi fog történni. Amikor megnézzük a költségvetést, amelyet a kutatás és az organikus, tehát a biogazdálkodásra van, akkor látjuk, hogy a globális költségvetés növekszik, ami jó hír, de hogyha azt a részt nézzük, amely a biogazdálkodási kutatásra költenek, akkor azt láthatjuk, és remélem látják ezt, ez az utolsó oszlap, hogy egyáltalán nem növekedett a négyestől a hatos keretprogramig ez az összeg. Ha összehasonlítjuk a finanszírozást, ez pedig egy programmal, a hatos keretprogrammal kapcsolatban néztük, a biogazdálkodási kutatás és a biotechnológiai mezőgazdasági kutatás számait néztük meg, és akkor azt látjuk, hogy háromszor nagyobb a támogatás ez utóbbi esetében. És a, csak a 2020-as program említi a hagyományos mezőgazdaságot. A következő példa az energia. Hogyha megnézik ezt a diát, akkor látjuk, hogy a hetes keretprogramok még jelentős költségvetése volt az Euratomnak, és hogyha megnézzük a többi energiaprogramokkal kapcsolatban, láthatjuk, hogy ez sokkal jelentésében. Aztán hogyha az Euróatom költségvetést a megújuló energiák költségvetésével látjuk, akkor látjuk, hogy 30%-os csökkentést látunk, is látunk. A Horizon 2020 épp ezért jó hír, mert a, a biztos és tiszta energiának a költségvetése jelentős, de természetesen ez nem veszi figyelembe az iternek a költségét, ez és hogyha megnézzük a, a tiszta és a hatékony energiafelhasználást, most ez a szélenergiát, a széndiokszid befogást és, és tárolást jelenti, tehát olyan kérdések, amelyek még mindig vitatottak, akkor a kérdés az, hogy ezen különböző lehetőségek között hogyan osztják fel a költségvetést. A harmadik megjegyzés a civil társadalomnak a részvétele. A, itt láthatjuk, hogy hiányzik a civil társadalomból erről a programban, ebben a programban a kutatás, a tudomány és a társadalom eltűnik, de aztán megpróbál visszakerülni a felelős kutatás és innováció keretében. Az utóbbi 12 évben, tehát a 6-os és a 7-es keretprogramában voltak különböző programok, például a Tudomány és Társadalom Akcióterv, és a többit ott látják felsorolva. Tehát a CSO az például nagy erőlelepést jelentett, és ezek a valóban kísérleti programok, de hogyha megnézzük a harmadik részt, a társadalmi kihívásokat, akkor azt láthatjuk, hogy csak az éghajlati fellépés és az inkluzív társadalom pontokban találjuk meg őket. Hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a, a közvéleménynek a tudatosságát nevelni, akkor láthatjuk, hogy ezt a javított tudomány, oktatás keretében leheti, de ezt csak láthatjuk, hogy a tudományos, tudományos kutatóktól nem sokat tanulnak meg, mert mindez a hagyományos keretek között történik. Nos, az utóbbi két, 12 évben mi történt a részvételi kutatással kapcsolatban? Tehát láthatjuk, hogy tulajdonképpen a kutatás irányítás és az innováció az egy új paradigma. A civil társadalom régóta részt vett a kutatásban, és egyre több civil társadalmi csoport szeretne partnerként részt venni a kutatási programokban, az energia, a mezőgazdaság, akármilyen területen. És a Horizont 2020-ban ez lehetőség lesz. Tehát van egy tudományos harmadik szektor a hagyományos területeken mellett, amik a hagyományos kutatólaboratóriumok, stb. Tehát vannak civil társadalmi szervezetek, független kutató intézmények, gazdálkodói szervezetek, amatőröknek szervezetek, tehát minden olyan szervez, akik részt akarnak venni. Tulajdonképpen ez jó hírt jelent a tudomány számára mert alternatív szociális technológiákat akartunk ki, például az ökotoxológia területén hogyha kívülről nem jelentkezett volna nyomás ennek a kérdésnek a kutatására, akkor ez nem történt volna meg olyan gyorsan. Aztán eh, el, ez elgondolkodtatja az embereket eh, a, olyan kérdésekről, amelyeket eh, természetesnek gondtok eddig, tehát a növekedés, az európai ipar és más területeken. Tehát a civil társadalom bevonása az igenis nagy jelentőségű. Tehát épp ezért támogatjuk az ITRE bizottságnak a javaslatait, amely már az első jelentésben is benne volt. És a részvételnek a szabályai mind nagyon fontosak, és ezt most a felelős kutatás téma alatt említik. A tízes pont fontos, tehát, hogy és itt idézem, hogy ez mit jelent. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztosítom az előadókat, hogy mivel mindannyian olvasunk a papírokat, mindazt, amit kihagyták az előadásból, az később el fogjuk olvasni. Megadom az szót most Krisztina Mikeloninak, aki az olasz mm, biomezőgazdaság szövetség képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm Klaudiának, hogy megkönnyítette a munkámat, mert nagyon sok adatot elmondott már az agrárkutatásról is, így azonnal rá is térhetek az előadásom leglényegesebb elemeire. Az olasz biogazdálkodási szövetség elnöke voltam, de itt most a TP Organics-at technológiai platformot képviselem, ezért is beszélek angolul, és megpróbálok nem csak Olaszországra koncentrálni, hanem inkább európai keretekben mozgok majd az előadásomban. Egész röviden, milyen társadalmi kihívásokkal szembesül a mezőgazdaság? És a mezőgazdaság hozzá tudja járulni legalábbis részben a megoldáshoz. A legfontosabbakat foglalnám össze. Az ökoszisztémák eh, állapotának romlása talán a legnagyobb kihívás, amelyel szembesül a mezőgazdaság. A gazdák ilyen kisebbségben vannak, az legtöbb európai, azonban még mindig vidéken él, hiába volt nagy elmozdulás a városok felé és nem csak a legtöbben élnek a vidéken, hanem az emberek ugye azt eszik, amit a mezőgazdaság állít elő. Ezért a mezőgazdaság befolyása van az egész népességre, nem csak a gazdákra, minden ember, minden fogyasztóra nagy hatást gyakorol az, ami a mezőgazdaságban történik. A második nagy kihívás az éghajlatváltozás, és ebből a szempontból is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság hogyha biztonság vagy bizonytalanság van az élelmiszer ellátásban, és hogyha nincs meg a társadalmi kohézió, valamint végül nem utolsó sorban a eh, talajerózió, talajromlás is sűrűsíti a helyzetet, Nos, a weblapunkon letöltöttem több dokumentumot, úgyhogy ezekkel nem foglalkozok most itt foglalkozni, de ezek a dokumentumok felvázoljának egy víziót a mezőgazdaság jövőjével kapcsolatban, hogyan lehet a kutatási agendát végrehajtani. Azt hiszem, sok európai parlamenti képviselő megkapta már ezeket a dokumentumokat, tehát a weblapról is le lehet ezeket tölteni. Hát hát tudjuk, hogy mik a nagy kihívások, amelyekkel Európa szembesül, és a mezőgazdaság hozzájárult a megoldáshoz. Fel kell tennünk a kérdést, milyen mezőgazdaságot akarunk a jövőben? Melyik az a mezőgazdaság, ami jobban vála- jobb válaszokat tud adni a kihívásokra? kihívásokra? az energia falu, víz falu mezőgazdaság, amely eh, elveszíti a diverzitást, ami rontja a eh, táj minőségét, eh, és szennyez mindent. A tájra gondolnunk kell, hiszen ennek is nagy a gazdasági értéke és jelentősége ez a mezőgazdaság az, ami megfelel a célunknak. Hogy mutassak két példát Burgonyban, itt egy kiváló terméket, versenyképes terméket állítottak elő, és időközben sikerült a környezetet is megőrizni. Tehát ez a jó példa. A másik, hogy mediterrán térségben zöldség termesztés mindenképpen a egészséges élelmiszert akarunk előállítani egészséges fogyasztóknak és az ökoszisztéma szolgáltatásokra hadd utaljak a millenniumi jelentésből. Az ökoszisztéma szolgáltatások, azaz tiszta víz, a biodiverzitás megőrzése, a táj megőrzése, és így tovább. Most ezek a szolgáltatások, és én ezt szeretném támogatni, tehát a, a mezőgazdaság kell, hogy eh, elég eh, élelmiszert állítson elő egészséges eh, életmód, étrend számára. Szeretnék visszautalni az első előadó által elmondottakra. Ugye nagy kihívást jelent az, hogy hogyan tudjuk egészségesen tartani, az, hogyan tudjuk biztosítani az emberek egészségét Európában és a tagállamoknak egyre többe kerül az, hogy az emberek egészségese, egészségesek maradjanak. És ebből a szempontból a mezőgazdasággal pénzt tudunk megtakarítani, nem romlik a környezet állapota, a biogazdálkodás terjedésével, és egészségesebbek lesznek az emberek. Hogyha eldöntöttük, hogy eh, melyik az a típusú mezőgazdaság, ami jobb választ ad a kihívásokra, kik azok a gazdák, eh, akik alkalmasak eh, így működtetni a mezőgazdaságot. Eddig beszéltünk a kiválóságról a tudományban, de a kiválóságot innovációval és a gyakorlati, minden ember gyakorlati munkájával lehet megvalósítani. Ez a kiváló tudomány a mezőgazdaságban is kiváló innovációk sokat eredményez, de ehhez gazdákra van szükség, bizonyos típusú gazdákra. Hogy mondjak egy példát? A biogazdák vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy az általam leírt mezőgazdaságot hozzák létre. Ők ugye fiatalok, európai adatok már megerősítik, hogy összehasonlítva a e, hagyományos e, gazdákkal, a biogazdák sokkal fiatalabbak. Ők képesek a jövőbe tekinteni, és beruháznak a jövőbe. Következő pont. Egy kicsit magasabban képzettek ezek a fiatal gazdák, ezért jobban tudják megvalósítani az innovációval kapcsolatos feladatokat, a kutatást. Önkéntes alapon döntenek a biogazdálkodás mellett, és általában is ugye sokkal olcsóbb mindig a prevenció, mint a gyógyítás, és ebből a szempontból az innovációnak van kult szerepe. Végül fogyasztói keresletre kell választ adni, 20 milliárd euró volt 2010-ben a biogazdaság teljes forgalma, 2011-ben pedig már kb. 10%-os volt a növekedés Franciaországban és Németországban, még nincsenek meg a végleges adatos, adatok. Hát a biogazdálkodás nem csak, hogy képes reagálni az emberek és a környezet igényeire, de gazdasági szempontból is nagyon versenyképes. Miután eldöntöttük tehát, hogy milyen mezőgazdaságot akarunk, milyenek gazdákat akarunk, mindenképpen támogatást kell adni ezeknek a, farm, ezeknek a gazdáknak, hogy meg tudják valósítani az innovációkat. Itt két kérdést, kört választottam csak ki. Az egyik az ökológiai funkciók intenzívebbé tétele. Ez egy nagyon innovatív megközelítés, aminek a célja az, hogy ne fogyasszuk a nemzeti erőforrásokat. Itt be vannak már brilliáns példák, de több kutatásra van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelés minden területén ez megvalósuljon. A következő koncepció a diverzitás a földektől a tányérig, vagy tányértól a földekig, így is mondhatjuk. Tehát a biológiai sokszínűségről sokat beszélünk a természeti erőforrások kapcsán. Az élelmiszerben is sok színűségre mindenre van szükség, de ha ezt akarjuk, akkor vissza kell menni a mezőkön és a földeken is, sok mindent kell termeszteni, akkor kerül sokféle minden a tányérunkra. Milyen támogatásra van szükség? Itt a participáció eszméért eh, már az előttem szólók is eh, fejtegették. Gazdaságokban kell végezni a kutatást ott helyben, ahhoz, hogy az innováció megvalósuljon. Itt nagy lehetőségeket szalasztunk el, ha nem így teszünk. A participatórikus megközelítésre van tehát szükség, de ezt eh, nagyon termékeny módon kell megvalósítani, helyi tudás és innovációs központok hálózatára lenne szükség eh, mindenütt eh, vidéken. Máskülönben a kutatás nem jut el a gazdákig és az emberekig. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a mezőgazdaságban az innováció nem azt jelenti, hogy jön egy új termék, vagy egy új szabadalom. Itt sokszor hagyományos tudást, int, int, ismereteket kell kielégíteni, kiegészíteni innovatív ismeretekkel. Más helyzet az iparban. A mezőgazdaságban élő dolgokkal nagyon sok ember dolgozik, tehát a más típusú kutatásra is van szüksége a mezőgazdaságban, mint az iparban. Hogyha EP képviselő lennék, akkor most feltennék magamnak egy kérdést. Hogyan tudjuk jól beruházni a közpénzeket a mezőgazdasági kutatásban? A válaszom erre az, hogy nagyon sok különböző kiváló minőségű, fenntartható termelési rendszerekbe kellene investálnunk. Nem egy ilyen rendszer van, hanem nagyon sok rendszer, ez testesíti meg a sokszínűséget Európában, az európai mezőgazdaságban. És hogyha tovább kellene gondolkoznom arra, hogy, hogy hova ruházunk be közpénzeket mezőgazdasági kutatásban, akkor azt kellene tudni megmondani, hogy ezt az ökofunkcionális intenzifikáció koncepcióját eh, hogyan tudjuk eh, mindenütt megvalósítani az oktatásban és a gyakorlatban, tehát hogyan lehetne egy nagy eh, sikere ezeknek a programoknak, aminek a lényeg, hogy az ökológiai feladatot tegyük intenzívebbé szociális, társadalmi innovációra is szükség van, nem csak technikai vagy szakmai innovációra. A meglévő tudást kell kombinálnunk új tudással, szervezési eh, innováció együtt, a technológiai innovációval azt hiszem nagy előrelépést tud eh, tenni. Köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy betartottam a 10 percet, és a TP Organics eh, honlapján megtalálják azt a három dokumentumot, amit említettem, és van egy a Horizont 2020-hoz kapcsolódó dokumentum is. Thank you. Köszönöm szépen Micheloni asszony. Jan Andersennek adom meg a szót, aki a Kopenhági Kutatási Fórumból jött. Parancsoljon. nagyon szépen köszönöm hogy meghívták a Kopenhágai Kutatási Fórumot, fórumot az ITRE bizottságnak a meghallgatására. A CRF az Európai Tudományos Közösség által megbízott, hogy a Horizont 2000 hozzal foglalkozzon. Tehát tulajdonképpen a kiválósághoz kapcsolódik ezt. A CRF, a Horizont 2020-at egy erős és Európa számára jövőképet felvázoló javaslatnak tartja. Szeretném a CRF-nek a feladatát meg elmagyarázni. A, ez a kutatói fórum egy platform, amelyet a Kopenhágai Egyetem hozott ott létre a Dán a EU elnökség során. 600 európai kutatót hívtak meg, hogy a Horizont 2020 tartalmához hozzájáruljon. És három kritérium volt csak, tehát hogy ez a 600 kutató kiváló kutató legyen a saját területükön, Európából származzanak, a régi és az új tagállamokból, és megfelelő legyen a nemek aránya is. amely a valóságot tükrözi. Január 16-án idén 80 kutat, európai kutató találkozott Kopenhágában, és ezt a jelentést, amelyet kiosztottunk önöknek, ők állították össze hogyha az ajánlásokon túl gyorsan futok át, és a következtetéseken is, akkor itt ebben a füzetben megtalálják a válaszokat. A Kopenhágai Kutatói Fórumnak az ajánlását 2012. február 1-én a miniszteri konferenciában is bemutatták a bizottságnak is, és az európai érdekelt feleknek. Jól fogadták őket, és remélem, hogy önök is itt a parlamentben erre az eredményre jutnak. Ugyanis a Kopenhágai Kutatói Fórum egyik következtetése az volt, hogy az interdisziplinaritás a legfontosabb. Tehát, hogyha Európa ezeken keresztül tudja az előtte álló kihívásoknak, tud ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Ez a két rajz itt tulajdonképpen a január 16-ai vita eredményét mutatja. Most akkor szeretnék a különböző társadalmi kihívásokkal foglalkozó panelekkel foglalkozni, amelyek ajánlásokat fogalmaztak meg az egészségügy területén, hiszen úgy látták, hogy Európa egyik legnagyobb kihívása az előregedő lakosság és különböző beszegségek, amelyek nem csak az egészségre vannak kihatással, hanem az egészségügyi költségeket is növelik. A következő 7 év során a Horizont 2020 időszakában a személyre szabott orvosi ellátás lesz az egyik legfontosabb kérdés. a megelőzés lesz a legfontosabb kérdés, azért, hogy az egész élet során egészséges körülményeket biztosítsunk. És a kutatásnak és az innovációnak kell szolgálni a növekedést és a gyarapodást. Az élelmiszer területén a különböző kihívások azt mutatják, hogy fenntartható eredményekre van szükség, és innovatív értékláncokat kell kialakítani. És ez kiegészíti azt, amit hallottunk korábban, tehát, hogy a, a földfelhasználás és az eredmény a legfontosabb kihívás tehát az élelmiszert és a táplálkozást és az egészséget össze kell kapcsolni, és ez befolyásolja a mezőgazdasági politikát. És az élelmiszer, a mezőgazdaság a legfontosabb szereplő lesz az innovációban és a munkahelyek létrehozásában Európában. Az energia területén a megbízható, fenntartható és versenyképes energiarendszerekre való átállást meg kell állapítani, tehát szükség van egy finomított szett tervre, és új megközelítésekre van szükség a rendszerbeli és multidisziplinális kutatásokra való felhívásban megfelelő finanszírozásokra van szükség, és más alapoknak a sokszorosító hatására. A szállítás közlekedés területén a következő kihívásokkal kell szembenézni. Hát önök ezeket már mind ismerik, tehát hogy hatékony és fenntartható közlekedési rendszerekre van szükség, és ennek a megoldásait kell megkeresni. Az éghajlat területén a panel rámutatott, hogy szükség van arra, hogy nem csak európai háttérből kell nézni az, a, a, az éghajlatváltozást, hanem a globális szempontból, tehát itt megint csak a, a földfelhasználás, a biodiverzitás és más kérdések fontosak. A társadalommal foglalkozó panel arra mutatott rá, hogy a bizottság javaslata jól kiválasztott fókuszokat fogalmazott meg, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a társadalomtudománynak is hozzá kell járulnia egy európai program kialakításához. Ezért külön elméletet kell kiállítani, felállítani, tehát nem lehet az eddigiek alapján elindulni, tehát a, terveznünk kell a kialakult helyzetre. Ebben a panelben arról is szó volt, hogy az állampolgárokat nem csak fogyasztóként, hanem szereplőként is kell tekinteni. A Kopenhágai Kutatási Fórumnak a javaslatai azok voltak, hogy a, a társadalmi kihívásokat integrált és különböző kutatási területeken átmenő kérdéseknek kell tekinteni, mert az egészségügyi, élelmiszeri, energia, közlekedési, éghajlat és társadalmi kihívások azok egy mindenen átvonuló megközelítést igényelnek, hogy fenntartható társadalmat tudjunk létrehozni. Ezek a szélmalmok nem csak a fenntartható energiarendszereket szimbolizálják, rendszereket szimbolizálják, hanem azt is, hogy a szélnek ugyanolyan irányban kell fújni, hogyha hatékonyan akar energiát termelni. Végül pedig a kopenhágai kutatási program beszélt a az olyan kutatói feltételekről, amelyek mindenütt fontosak, tehát a kiválóság, tehát a legjobb kutatók a legfontosabbak, és a a Horizont 2020 által javasolt egyszerűsítés nagyon fontos, és ennek kell a vezérelvnek lenni, amikor részleteiben is kidolgozzák. A pályázati felhívásoknak nyitottaknak kell lenni, és a program végső megfogalmazásának is egy globális perspektívát kell képviselnie Euró, erősebb Európa, jobb, erősebb kutatáson keresztül, ez azt hiszem minden érdekelt félre vonatkozik. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Most van közel 20 perc arra, hogy meglegyenek a kérdések, meghallgatjuk a kérdéseket és a válaszokat. Lambert úrnak adnám meg a szót, mint társelőadó, egy pár percet, és utána jönnek a kérdések és a válaszok. Kérem, tartsák be az időt. Um, I'll, I'll actually go to the last uh, speaker. Az utolsó előadóhoz szeretnék szólni. Nagyon is egyetértek azzal, amit végén mondott, az interdisziplinaritás nagyon fontos. Két kérdésem lenne. Hisze ön abban, hogy az, ahogyan az Európai Bizottság dolgozik, az túlzottan csőlátásra val, és így nem érhető el az interdisziplinaritás ahogyan a pályázatokat struktúrálják, azzal eljuthatunk az igazi interdisziplinaritáshoz. A keretprogram javasolt szerkezete és a bizottságnak ez a siló alakú szervezete, hogy itt elkülönülnek a különböző vezérigazgatóságok, ez igazából nem akadályozza meg az igazi interdisziplinaritást. Nem kellene e, kiadni a pályázatokat e, olyan szerveznek, amely képes e, interdisziplinárisan működni? La kollega. Köszönöm szépen, Ford kolléganő. Thank you very much. Köszönöm szépen, mind a két előadónak. Inkább Sedok, Sedok professzorhoz intézem a kérdésemet az Imperial College képviselőjéhez. Azt hiszem, az Imperial College is részt vett az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásban, és az Európai Technológiai Intézet most inkább az egészségre fókuszál, úgyhogy ez a kettő lehetne talán prioritás. Pénzre van szükség, hogy az IKT igényeknek a megfeleljenek, és az alapok 75%-ára lenne szükség. A globális egészség területén egyáltalán lát lehetőséget arra, hogy az alap 75%-át megkapják. Köszönöm, többen is kértek szót. Odi, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. E a kutatás területén azt hiszem, hogy kollektív aggályunk van az európai hozzáadott értéket illetően. Őszintén szólok is, ugyan nem, ugyanis nem mindig evidens ez a kérdés. Tehát, ha a civil társadalom és ma délután a biztosnak is ugyanezt a kérdést fogom feltenni. Tehát az-e az érzésük önöknek, hogy együtt optimizáljuk a kutatás területén a közköltségeket minden nemzetközi szinten? Én már javasoltam egy kérdést, tehát, hogy a közpénzeknek a kutatásonban való szerepét elemezzük az Európai Unió, az állam és a régiók szintén, azért, hogy lássuk, hogy nincsenek-e olyan összegek, amelyeket elköltöttek, amelyeket jobban lehetne koordinálni. Ezt az Európai Számvevőszékre lehetne bízni, hogy megvirkálja a 27 nemzeti számlákat, és azért, hogy le, nem lehetne jobban optimizálni, és egy európai kutatási térséget kialakítani. A bizottság 2012-re azt javasolta az európai kutatási térséggel kapcsolatban, hogy sok kezdeményezés legyen, de a kérdés az, hogy a három beavatkozási szinten, az európai, a tagállami és a régiói szinten, amelyek a strukturális alapokat kapják, hogy látják önök ott helyben, hogy mivel a közpénzek olyan ritkák manapság, az állampolgárokkal szemben ez az európai kutatási térség, amely nagyon fontos a kontinens szempontjából, hogyan valósul meg. Köszönöm, Kelly úr. And, uh, very Köszönöm a nagyon érdekes előadásokat. Különösen nagy köszönetet mondok a Dán elnökségnek azért, hogy 600 kutatót Európa minden részéről így összehozott. Ez egy jó kezdeményezés. A fő szakértőket be kell vonnunk ezekbe a kérdésekben. Sok pénzről van szó. Beszéltünk az interdisziplinaritástól, ez is nagyon fontos. És ennek kapcsán szeretném kihangsúlyozni, hogy az egészség, a megelőzés és a mezőgazdaság szerepe eh, nagyon nagy szerepet játszhatnak az egészséggel kapcsolatos helyzet javításában. Azt hiszem, hogy eh, meg kell próbálnunk bátorítást, ösztönzést eh, adni arra, hogy az Európai Unió meg tudja magát különböztetni ezen a területen. A, például a nyomon követhetőségben az EU a legjobb. A kutatás mellett azt is biztosítanunk kell, hogy fenntarthatóbbak és önállátóbbak legyünk az EU-ban összehasonlítva más országokkal. A tengeri kutatás kapcsán volt néhány hete egy kiállítás itt, amiből kiderült, hogy még hatalmas lehetőségek rejlenek a tengerekben. Azt hiszem, hogy fel kellene tárni a lehetőségeket, élelmiszerellátás, de más területek kapcsán is a tengeri kutatásban innen is termékeket lehet előállítani, munkahelyeket lehet létrehozni, hogyha jobban kihangsúlyoznánk a tengeri gazdálkodásban elő lehetőségeket. Vannak további hozzászólások, 10-12 perc maradt hátra, engedjük meg majd az előadóknak, hogy válaszoljanak, hogy kiegészítsék az elmondatokat, és utána a végén két percet kap Mátia kolléganő azért, hogy, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Két percet adok meg most. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Először arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy hasonló modelleket, mint a, az, az éghajlat változásában lehet-e a szegénysége kapcsolatos betegségekre alkalmazni. Ez egy jó modell, azt hiszem, hogy a, 70, a, a finanszírozás 75%-a és a közös javaslat alapján 50%-os támogatás nagyon vonzó lenne. Ez hangsúlyozza azt is, hogy mennyire széttagolt az egészségügyi kutatás, amikor a szegénységgel és az azzal kapcsolatos betegségekkel foglalkozik az európai közösségben, mind nemzeti, mind európai programok keretében. Ezt e, nemzetközi szinten, ennek példáit látjuk nemzetközi e, szinten is, ahol gyakran a, ezekkel a betegségekkel kapcsolatban nem eléggé hangosan hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos, és az EU keretek között különböző szakterületekhez tartozik. Tehát a kérdés az, hogy hogyan lehet az Európai Uniós kiválóságot az egészségügyi kutatásban hangsúlyozni. Végül pedig hangsúlyozni szeretném, hogy ezen a területen nagyon fontos a, kutatá- a, a képzés, hiszen új e, kutatókra van szükség a szegénységgel kapcsolatos betegségek kutatására, de nem csak PhD és doktorátus utáni képzésre kell e, koncentrálni, hiszen e, egész ge- kutatók generációja lesz, akiknek nincsen karrierbiztonsága. biztonsága tehát a karrier, az életpálya fejlesztés nagyon fontos. Tehát ne csak képzés programok legyenek, amelyek 10-15 évet jelennek, jelentenek a kutatók számára, akik aztán később nem tudnak a kutatásban részt venni, hanem ki kell lépni belőle. Köszönöm. Claudia Neubárnak adom meg a szót. Yeah, I would maybe um... talán azzal kezdeném, hogy francia képviselő kérdésére válaszolok. Hogy inkább kicsit elgondolkoznék önökkel együtt az innovációról. Hogyan értelmezzük az innováció fogalmát? Mit értünk ez alatt, ha halljuk ezt a szót? Megfigyelhető egyfajta tendencia, mikor az innovációra gondolunk, hogy ez valami high-tech, csúcs technológia terméke, sok, és nem annyira mm, a nem csúcs technológiát megtestesítő dolog. Szellemi tulajdonjogok kapcsolódnak hozzá, és talán az eredmények kevésbé hozzáférhetők mindenki számára. A kérdés az, hogy az innovációk hogyan férhetők hozzáférhetővé a marginalizált, a kirekesztett rétegek számára. Az innováció inkább globális szinten vagy helyi szinten érvényesül helyi szinten kellene gondolkoznunk, ugye de, decentralizálni akarjuk az energiaellátást, a mezőgazdaságot. Ezt olvashatjuk a Horizont 2020-ban is. És úgy tűnik, ez számomra újdonság egyébként, hogy van magas kockázatú kutatás és innováció, és e felé kell elmozdulnunk. Ez nagyon sok kérdés vet fel. Gondoljunk csak arra, hogy mi történt egy holland kutató utolsó publikációjával, egy vírust kutatott, és 20 szor veszélyesebbnek találta ezt a vírust, mint a spanyol náthát az első világháború utáni vírust, és leállították a publikációját tehetséges kutató volt. Mit, mit csináljunk az ilyen típusú magas kockázatú kérdéseket vizsgáló kutatással? A társadalmi szervezeteknek, az iparnak is nagy szerepe van. Ma elég nagy az egyensúlytalanság. Túl, hangosan, túl hangsúlyosan foglalkozunk a PPP-kkel, az állam és a magánszféra partnerségével, de túl keveset a civilekkel fel kellene tennünk azt a kérdést, hogy a tudományos kiválóságot hogyan definiáljuk, illetve elhangzott ez a kérdés. Franciaországban is vita zajlik a tudósok között, hogy milyen kritériumok alapján definiáljuk azt, hogy mi az, egy tudományos kiválóság. Bizonyos tudományterületeken ez könnyebb megszerezni a tudományos kiválóságot, mint más területeken, és erről se feledkezzünk meg. Köszönöm szépen! Krisztina Mikeloni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kezdtem. Az egészség ügy, az élelmiszertermelés és az egészség kérdése és európai élelmiszertermelés. De itt nem csak az élelmiszerről van szó, hanem takarmánytermelésről is, tehát hogy európai takarmányok legyenek az mi állataink számára. Tehát ez egy olyan egy jó perspektíva arra, hogy az marginalizált területeket visszahozzuk a mezőgazdaságba. Tehát hozzájáruljunk a helyi szükségletek kielégésítésére. A vidéki közösségek, amelyeket marginalizáltak, azokat is be kell vonni. Másik megjegyzésem, a hatékonyságról szól, tehát az európai alapoknak a felhasználása állam, európai és regionális szintéken. Az Euronet felhívások például megpróbálja azt a tudást összehozni, amely a költségeket optimalizálná. Szerintem nyilván van még helye a javításnak, de azt hiszem, hogy a 2013-ban bevezető új program, Capcom, az a, a, a különböző pályázatoknak a technikai fontosságát is hangsúlyozza, tehát a Horizont 2000 20-at az új kappal lehetne összefogni. Tehát azt hiszem, hogy több Euronet felhívás, pályázati felhívás is segítene. Végül pedig az interdisziplinaritás kérdése Két területen kell a tudományt végrehajtani. Itt az Európai Kutatói Intézesek, Intézetek nincsenek hozzaszokva az interdisziplinaritáshoz. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólás, Mr. Anderson. Köszönöm szépen itt folytatnám. Anélkül, hogy ennek a területnek a szakértője lennék, Európa képes a szükséges mennyiségű, a lakosság számára szükséges mennyiségű élelmiszert előállítani. De van egy hozamkorlát, és ezért alapos vizsgálatokra van szükség, annak eldöntésére, hogy hogyan tudjuk leküzdeni ezt a hozam akadályt vagy korlátot, és hogyan tudjuk mégis a termelés fenntarthatóságát biztosítani, figyelembe véve az egészséggel kapcsolatos nagyon fontos szempontokat, és bevonhatva a tengeri kutatást is. Azt hiszem a bizottság képes arra, hogy horizontális vagy interdisziplináris megközelítést alkalmazom. Ha egy éve tették volna fel ezt a kérdést, hát nagyon visszafogottan válaszoltam volna. De amit a bizottság megfogalmazott a Horizont 2020-ban, és az ajánlásokra adott reakciókból is azt tűnik ki, hogy valóban elkötelezett a bizottság az interdisziplinaritás mellett. A probléma az, hogy az interdisziplinaritást valahogy definiálni kell, mert ennek több változata van. És vannak gyakorlati akadályok is, amiért ilyen csőlátása van, vagy siló struktúrája a bizottságnak, hát annak megvan a magyarázata, de talán új módon kellene a projekteket prezentálni, például a kihívásokra koncentrálva, vagy azt alapul véve, hogy melyik mutat valóban jó irányba. A legnagyobban akkor aggódnék, hogyha itt egyfajta externalizáció lenne szó, hogyha a bizottság feladatait kitelepítenék, hogyha új szabályokat hoznának létre. Ez szinte lidérces lenne a projektek, a pályázatok ilyen új struktúrája. Jobbnak tartanám azt, hogyha a bizottság figyelne ránk, hallgatna ránk, és új megoldási javaslatokat dolgoznak ki. Mi javasoltuk már a bizottságnak, hogy szívesen segítünk új modelleket kidolgozni. Köszönöm szépen ezt az utolsó javaslatot is. Most megadom a szót Matthias kollégának a összefoglalóhoz. Köszönöm szépen a tolmácsoknak a türelmét, mert néhány másodpercig túl fogjuk lépni a rendelkezés álló időnket. Két nagyon eltérő panelt hallottunk most, a e, civil társadalom és a kiválóság voltak a témák, ezeket össze kell hozni, meg is adom a szót Matthiasnak. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm azért szólok angolul, mert röviden szeretném összefoglalni. Szeretném megköszönni az előadóknak a részvételését, és szeretnék rámutatni azokra a nehéz kérdésekre, amelyeket említettek. Nagyon érdekes volt, amit ezzel kapcsolatban mondtak. Megpróbáljuk folytatni ezeket a vitákat, de azt hiszem, hogy a négy előadás kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozik, és ezekről beszélnünk kell. amikor a Horizont 2020-at átfogalmazzuk. Az első ilyen kérdés az egészségügyi kihívás, a globális egészségügyi kihívás volt. A kérdés pedig az, hogy hogyan tudjuk megoldani a globális egészségügyi problémákat és ehhez szükség van ahhoz, hogy a munkánkat új irányba tereljük, e, és figyelembe vegyük az új egészségügyi problémákat is. Nem lehet mindig a nulláról elindulni, tehát bizonyos fajta folytonosságra szükség van eh, ahhoz, hogy az új problémákra is megtaláljuk a válaszokat. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni a az új, a megmaradó és az újonnan kialakuló problémákat. Például a HIV és a TBC azok nagyon fontos problémák, e, e, ezekkel foglalkozni kell, és az új problémákkal való megbirkózás során nem szabad ezekről is elfe, ezekről elfelelkezni. A másik kérdés, amelyet Claudia is említett, hogy a Horizont 2020 egy olyan paradigmára koncentrál, amely a 90-es években fontos volt, de most már nem annyira fontos. Ez pedig az, hogy a közvélemény mennyire érti a tudományt. Korábban úgy látták, hogy a civil társadalomnak semmi köze a, a tudományhoz. Azt hiszem, hogy új paradigmákat kell kialakítani. Az egyik az, hogy e, e, a közvéleményt bevonjuk a tudományba. Tehát, hogyha a társadalmi kihívásokkal foglalkozni, foglalkozunk, akkor nyilván a társadalommal és az állampolgárokkal is foglalkozni kell. Tehát hogy kiknek akarunk választ adni a problémákkal kapcsolatban. És pontosan ez a, a feladatunk, hogy a társadalmi és állampolgári problémákkal foglalkozunk. foglalkozzunk. A harmadik kérdés, amelyet Krisztina Micheloni említett. Amikor a mezőgazdaságról beszélt, akkor feltette a kérdést, hogy, hogy a amikor a, az állami beruházásokról beszélünk, akkor milyen kihívásokra akarunk választ találni. Végül pedig Egy másik kérdés, amely az előzővel kapcsolatos, amelyet Andersen kolléga említett, amikor a közfinanszírozásról van szó, és interdisziplinaritásról, a társadalmi kihívásokra adott válaszokban, akkor az egyszerűsítést nem lehet úgy tekinteni, mint a társadalom kizárása. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását és köszönöm, hogy rövidek próbáltak lenni, amikor ezeket az érdekes kérdéseket taglalták. Remélem, hogy fajtatni tudjuk majd ezeket a megbeszéléseket. Köszönöm. Köszönöm szépen a magam részéről és szakértőknek, kollégáknak, és természetesen folytatjuk a munkát 15 órakor. Köszönöm.